Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uram! Üdvözlök mindenkit a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban, hogyha a napi rend tervezettel kapcsolatban nincsen eh, megjegyzésük, akkor elfogadottnak tekinthetjük. A ülés végéig fogjuk elfogadottnak tekinteni az előző ülés jegyzőkönyvét, hogyha nem lesz ellenvetés. Az Interneten közvetítjük a mai ülésünket, a titkárság közleményével folytatnám. November 22-én hétfőn egy különleges eh, ülés kerül sor este héttől eh, fél kilencig az Omen Reuten eh, jelentésről nyugdíjakkal témájában. Természetesen mindenki tájékoztatunk a december másodikai ülés meghosszabbításáról. Az Európai Parlament, az Európai Szökképzési Alapítvány igazgató tanácsában nem szavazó tagokat jelölhet, erről a feljegyzést mindenki megtalálhatja a dossziéjában az EGF fel kapcsolatos feljegyzés szintén megtalálható mindenkinek a dossziójában. Az első igazi napirendi pontunk az nem más, mint a Cimmer jelentés, a nőket sújtó szegénység megjelenési formája az Európai Unióban címet viseli. Ez az előző ülésünkön voltak eh, eh, azzal kapcsolatban egyes módosítványokat nem fogadtunk be. Az előadónk az árnyék előadókkal azóta egyeztetett, és sikerült megállapodásra jutniuk, miszerint ezen módosítók egy része szóbeli kiegészítéssel elfogadhatónak tekinthető most már. Nyilván a szakértőink, az előadók, árnyék előadók pontosan tudják, hogy mely módosítókról van szó. Ennyi bejelenteni valom lett volna, most pedig megadom a szót Gabriele Zimmernek, aki felvezeti a jelentését és a módosítókat. Röviden köszönöm. Ja, vielen Dank, uh, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek szeretettel, köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságban, aki együttműködött velem, akik jelen voltak azon a tárgyaláson, ahol megbeszéltük, hogy az állásfoglás keretében milyen módosító indítványokat hagyhatunk jóvá a FEM szakbizottsággal együtt. Mindenkinek köszönet. Köszönet az elnökasszonynak is, hogy rámutatott arra, hogy itt nem szubjektív megfontolásokról van szó, hanem a megerősített együttműködés megszabott kritériumairól hogy az illetékes szakbizottság véleményét kell követnünk. Minden módosító indítványt jóvá hagytunk, amely esetében a szerzők egyetértettek, hogy a női jogi szakbizottsággal egyeztetve változtatásokat eszközöljenek, és rámutassanak a nőket sújtó szegénység és kirekesztés formáira, ami számunkra is elfogadható. Néhányan ugyan kis trükkel is éltek, például amikor rámutattak, hogy nem nőkes sújtószegénységről van itt kizárólag szó, hanem a szülők szegénységéről, és így becsempészték ezt a fogalmat. Még egyszer köszönet jár minden frakciónak. Köszönöm hogy végül ezt az állásfoglalást lehetővé tették. Az elfogadott módosító indítványokkal az árnyék jelentős tevekkel együtt öt kompromisszumot dolgoztunk ki. Szeretnék köszönetet mondani ezért is. Nagyon sok olyan kompromisszum született, ami véleményem szerint nem problémás, hiszen az volt a lényege, hogy az állásfoglaláson javítsunk, minőségét emeljük, különösen ott, ahol egyszerűsítenünk lehetett módosítók összevonásával. Vannak olyan kompromisszumosok, amelyeket a hét végén küldtünk szét mindenkinek múlt hétvégén. Van két olyan kompromisszumos módosító, ami nem egészen egyértelmű. Az egyik a B kompromisszumos módosító. Még ma délelőtt is tárgyaltunk erről. Két képviselő volt érintett. Jotova asszony volt az egyik, és Jotova asszony ugyan tett egy javaslatot, de Lopé Fontány asszony még nem bólintott rá. Tehát ma délután véglegesítenünk kell ezt a módosítót. Ez pedig az lenne, hogy hatékony használat, az európai szociális alapot illetően, ezt be kell vennünk az első sorba, és az utolsó előtti sorba pedig a szociális védelem, a szociális kirekesztettség ellenében. Szerintem ez nem problémás, csak akkor tényleg tartsuk ezt meg a kompromisszumos módosítóban, és várom, még egyszer ismétlem, hogy Lopé Fontány asszony rá bólincson erre a két betűzésre. A, C és D módosítók, a kompromisszumosok úgy szövegeztük meg, ahogy azt a benyújtók megszövegezték, és így aztán rá is bólintottak az E kompromisszumost illetően, én sajnálatosnak tartom ugyan a módosítást, de utalnunk kell egy tanulmányra, nevezetesen a szociális védelem, mint konjunktúra stabilizátor tanulmányról van itt szó. Tudják, hogy ezzel kapcsolatban hallottunk egy előadást, csak hogy írásban sosem kaptuk meg ezt a tanulmányt. Így aztán azt a mondatot, amit én fontosnak tartom, nevezetesen a szociális költségek nagyobb szociális stabilizátorként működhetnek kormányzati területen. Ezt ki kell vennünk a szövegből, mert több frakció is jelezte, hogy problémásnak tartják, nem fognak rábólintani erre, mielőtt elolvasták volna a tanulmányt. Ezt sajnálatosnak tartom, mert szerintem beleillett volna a kompromisszumos módosítóba, de jó, kihúzzuk. Ma 14 órakor kiküldtük a végleges kompromisszumos módosítókat, de ez nem ugyanaz, mint amit itt látnak önök előtt ami a tárgyalásokat illeti. Általában véve a kompromisszumos módosítókkal mindenki egyetértett, megfelel annak, amit a módosítókban javasoltak, ezért köszönet jár, és sok pontosítást, minőségi javítást végeztünk el az eredeti szövegen. A módosítókat illetően nagyon sok olyan van, ami nem szerepel a kompromisszumok között. Én mindegyiket támogatom, kivéve azokat, amiket nem tudtam felkarulni Göring asszonytól, mert mindig pontosan az ellentételét képviseli annak, amit én, mint raportőr javasoltam. Itt egyszerűen nem tudok tárgyalni, a szakbizottságnak kell dönteni. Az én irányfonalamat fogadják el, amit javasoltam, a sok módosítóval és kompromisszummal. Vagy pont az ellenkezőjét, amit Görling asszony javasolt az ECR részéről. Nem tudom, itt nem tudok kompromisszumot kötni. Ennyit szerettem volna mondani. Két olyan kompromisszum van még egyszer, amiken változtattunk, és a B kompromisszumot illetően Lopé Fontanya asszony véleményét megvárom. Thank you. Uh, Köszönjük. Nielsen majd Lopez Natanya. Thank you. Um, I'd like to just shortly uh, touch upon two things. Uh, Igen, köszönöm. Az első az, hogy teljesen egyetértek az előadóval a 42-es módosító ügyében, a szegénységi jelzőszámok kapcsolatában. Jó magam is benyitottam egy módosítót e kérdésben, mert leginkább attól tartok, hogy a tagállamok visszaélnek majd e, azzal a szabadságukkal, amely értelmében három különböző jelzőszám készletet, csoportot használhatnak, annak e, céljában, hogy ne kelljen annyit tennünk a szegénység elleni küzdelem terén, mint e, amennyit mi szeretnénk, vagy mi várunk tőlük. tehát a legkisebb ellenállás eh, el, irányába kívánnak majd nyilván elmozdulni a tagállamok, és az úgynevezett eh, strukturális szegénység eh, által sújtottakhoz nem fog ezért eljutni a segítség. A B kompromisszum más kérdés, vannak ebben egész jó dolgok is, de a leginkább problémás számunkra az európai globalizációs és kigazítási alap növelése. Ezt nehéz támogatni. Szerettünk volna ez ügyben külön szavazást kérni, majd eldöntjük, hogy hogy lesz. Szerintünk ez teljesen más kérdés. Az EGF munkacsoportban folyik is erről a munka. A az EGF felülvizsgálatára majd jövőre kerül sor. Szerintünk nem itt érdemes és kell ezt megemlíteni, ezért káros lenne, hogyha ebben a nagyon fontos jelentésben ez szerepelne. Remélem, hogy erről tudunk majd beszélni. Köszönöm. Steinberg. Muchas gracias, señora presidenta. Uh, decir que... Köszönöm, elnök asszony. Először is, hogy gratuláljak az előadónknak. A frakciók jól együttműködtek ez ügyben, sikerült többé-kevésbé megállapodásra jutnunk, és remélhetőleg így sokkal jobb fényben tüntetjük fel a parlamentet és a szakbizottságunkat, mint azt várhattuk volna. Ami a kompromisszumos módosítót illeti, nos a B módosító ügyében mm, a a szociális védelem helyett a szociális befogadás eh, megfogalmazást eh, kell használnunk, vagy érdemes használnunk. Valóban ez szubszidiaritási kérdés. Ebb eh, e változtatás követően már mellette tudunk szavazni. Ahogy a zöldek is említették, mi is mi azt szeretnénk, hogy az Európai Szociális Alap eh, forrásait növeljük, ez igen, pozitív eh, dolog, vagy fejlemény lenne. nem gondoljuk úgy, hogy a szociális védelem stabilizálná a bevételeket vagy a kérdéseket, de aztán a, kiderült, hogy ezt a bekezdést törölni fogja az előadó, és akkor az elkompromisszumos módosító mellett tudunk majd mi is szavazni. Azonban még mindig nem értem, hogy a nők szegénységéről szóló jelentésben Miért nem, miért nem említhetjük, használhatjuk a nő szót? Steinrock. Oh, Jotova, asszony ma nincs itt. Ezért arra kért engem, hogy képviseljem őt. Angolul adta ide, ezért felolvasom az angol sorokat. Először is Jotova asszony köszönetet szeretném mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek elfogadja a módosítókat és a kompromisszumos módosítókat. Úgy véli, hogy minden problematikus pontot lefettünk, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy jó minőségű jelentést fogadjunk el a Női Jogi Szakbizottságban, és így enyhítsük a szegények helyzetét az EU-ban és hozzájáruljunk a szegénység eltörlésért folytatott harchoz. Szeretném felhívni a figyelmet a B kompromisszumos módosítóra. Úgy gondolja, hogy a két alap finanszírozásának, a globalizációs és szociális alapfinanszírozásának megemelése előfeltétele annak, hogy javítsunk a szegények helyzetén és a veszélyeztetettek helyzetén akik elvesztették a munkójukat, egyedülálló szülők, vagy bizonytalan háttérre rendelkeznek. Ami az EU-s kompetenciákat illeti, Jotova asszony befogadni egy szóbeli módosítót, amely a szociális védelmet helyettesíti a szociális befogadás fogalommal, így egyértelművé válik a szubszidiaritás elve. Egyébként Jotova asszony elfogadhatónak tartja további kompromisszumosokat. Köszönöm szépen. E, a következő e, Narancsa asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevének Zimmer asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek a munkát, különösen Lori Frontanyénnak, azért, mert a módosítósakkal kapcsolatban jelentős munkát kellett végeznünk, és kicsit furcsának tartottam ezt, hiszen a foglalkoztatási bizottságnak a módosításaiba nem lehetett belevenni a nő szót, hiszen ez a Női Jogi Bizottságtól jött ez az anyag. Hogyha ehhez tartottuk volna magunkat, akkor akár az abszurditást is elérhettük volna. Ezért szeretném megköszönni mindenkinek, az összes részt vesz, résztvevőnek, akik ezen a lehetetlen ülésen részt vettek, ahol megpróbáltunk egy kis észt vinni a dolgokba, azért, hogy a foglalkoztatási bizottságnak a módosításai valóban a foglalkoztatási bizottság által benyújthatók lehetsenek. Ezt azért hangsúlyoztam, hogy megköszönjem egyrészt a résztvevőknek a munkáját, de azért is, mert tanulságot kell levonni belőle a jövő munkáját illetően. Tehát, hogyha a Nőjogi Bizottságtól jön egy munka, akkor figyelnünk kell, azért, mert hogyha a női szegénységről van szó, hát akkor nyilvánvalóan a foglalkoztatásra kell koncentrálni itt. Nos, több módosítót nyújtottunk be, Pascal és magam is. Talán ő is akar majd hozzászólni. Ugyanis a szociális integráció és a szociális segélyezés kérdésében az a legfontosabb, hogy lássuk, hogy a nők ma szegény körülmények kezett élnek, mert a szakmai integrációjuk nem történt meg. És a, a és ez, tehát hogyha a szakmai integrációk nem sikerül, akkor szegénységet eredményez. Ezért mi több módosítót is benyújtottunk, amelyek a szakmai integráció fogalmát beleveszik azért, hogy ezt együtt értsük a társadalmi integrációval. Ugyanis a társadalmi integráció az tulajdonképpen csak a következménye a szakmai integrációnak, épp ezért ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanilyen módon a módosítókban a a férfiak és a nők közötti bérbeli különbségeket csökkenteni akartuk. Ez is a női szegénység elleni harcnak a része, tehát tudnunk kell, hogy melyik területekre kell koncentrálnunk, és figyelni kell arra, hogy az élethosszig tartó képzése a nőknek valóban a nők számára lehetséges legyen, és ezt a lehetőséget ki is használják. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor hátrányos megkülönböztetésben rendelkez, részesülnek a nők. Tehát szeretnék emlékeztetni arra, hogy azok a módosítók, amelyeket a, nem a foglalkoztatási bizottság nyújt be, azt a női jogi bizottság fogja benyújtani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mrs. Mrs. Köszönjük, Grüni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek, Cimmer asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat. Veronika is támogatott bennünket a módosítók benyújtása során. A B kompromisszumos illetően egyetértek a kollégákkal, az Európai Szociális Alapnak a, a pénzügyeit illetően egy kicsit többet szeretnénk kérni azért, hogy valóban megkapjuk, amit akarjuk. Na minden esetre Elizabeth Morán Sártyéhez csatlakozom, ugyanis nem értem, hogy miért kellett megváltoztatni a módosítóinkat, azért csak azért, mert a nő szót használtuk benne. A cél ugyanis az, hogy a nőknek segítsünk, hogy a szegénységből kilábaljanak tehát nem értem, hogy az 54-es módosítomat miért nem fogadták el, ugyanis ez a nők elbocsátásával foglalkozik, és különösen azokkal, akiknek van családjuk, és akikről, családja, akikről gondol, gondoskodni kell. Akkor megtehetnénk azt, hogy a Nőjogi Bizottságnak megtiltjuk, hogy a, a munkahely szót használja, vagy foglalkoztatás szót használja. Ö, Nos, tehát az 54-est, amely tényleg a mi illetékességünkbe tartozik, nem tudom, hogy a Nőjogi Bizottság miért szüntette meg. Nos, tehát köszönöm szépen, hogy a kompromisszumos módosítókat találták. Végül pedig, mielőtt visz, megadjuk a szót a jelentéstevőnek, Hárkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meissner asszony, az árnyék jelentéstevőm és megérkezett, és szeretne <laughs> ő is hozzászólni, tehát neki adom át. az. nem. Jó, tehát akkor Meissner asszony jön először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy későn értem ide, de három szakbizottságban is ott kellene lennem egy időben, ez nem egyszerű. Úgyhogy nem hallottam mindent. Sajnálom, de Harkin asszony majd kisegít, ha valamit kihagytam. Először is. Az Aldénak nagyon fontos volt az, hogy ne csak a nőket sújtó szegénységet konstatáljuk, hanem kiutat is mutassunk. Ezért adtunk be módosítókat. Ami a kompromisszumokat illeti. A. Rendben. B. Van egy kis problémánk ezzel, már hallottam, hogy a néppárt beadott egy módosítót itt, hogy a szociális befogadást bevegyük a szövegbe. Ha ez tényleg megtörténik, akkor így jobban tetszene nekünk. De van még egy problémánk. A globalizációs alapfinanszírozását is megemlítik. Ez jó, jó, ha az alapok pénzt kapnak, de most itt nem arról van szó, hogy emelni kellene a globalizációs alapfinanszírozását, inkább a szociális alapfinanszírozásáról kellene szólnunk. Úgyhogy az én frakcióm számára ez nem egészen elfogadható. Tehát szeretném, hogyha a globalizációs alap nem szerepelne benne, csak a szociális alap. Ennyit a béről. Úgy gondolom, beszéltek arról is, hogy mi történik, hogyha a kompromisszumosokat nem fogadják el. Ha például a B így nem elfogadható, akkor a 28-as és a 29-es esetén részenkénti szavazást tartanánk. Az első rész mínusz jelet kapna, hiszen itt túl magas emelésről lenne szó, de a második rész pluszt kapna, azt támogatnánk. Aztán a 42-es módosító, mi is támogatjuk, majd az E kompromisszumos, csatlakozunk a néppárthoz, hogyha a második részét kiveszik, akkor elfogadhatónak tartjuk. Ha nem, akkor ezt a munkapiaci politikát kivenném a saját módosítomból. Tehát, mi szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy ezt a kezdető mondatot kivenném, akkor elfogadnánk. Köszönöm. Jelen, Köszönöm szépen, Görny asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy um, kisebbségben vagyok, amikor azt mondom, hogy az a kompromisszummal kapcsolatban annyi sok szó került bele, hogy tulajdonképpen ez most akkor már nem, ért, nem, érthető, nem érthető ez az egész. Van egy rész, amely a Beliefs in Access to Education and Labor Market, tehát, hogy szükséges a a részvétel egy tisztességes élethez. Ezt az egészet szeretném, hogyha konkrétabb javaslatokba lehetne önteni, tehát hogy ezt hogy lehet elérni. Ugyanis egy ilyesmit nem érdemes támogatni, ez semmit se jelentene gesztusként hogyha valami tisztességes javaslat lenne, hogy hogy lehet ezt megtenni, akkor tudom támogatni. A B kompromisszummal, illetően már múltam a múlt köri ülésen, hogy bármi orran, amely az Európai Szociális Alap vagy az globalizációs kiigazítási alap összegének a növelését illetően, eh, és a tükrében annak, hogy eh, hogy a költségvetési vitában az Európai Uniónak, különösen a parlamentnek milyen a hozzáállása, miközben küzdködnek a tagállamok, hogy valahogy lábra álljanak, az ilyesmi teljesen értelmetlen. Nos, elnézést kérek, hogyha nem mindig tudok odafigyelni, de épp azon gondolkodom, hogy hogy lehet ezt az 54-es módosítót megoldani majd az elnökök értekezletén szeretném elérni, hogy a szabályokat megváltoztassuk a Nőjogi Bizottsággal kapcsolatban, hiszen ezek a kérdések állandóan újra és újra előkerülnek, és mindenki hozzászállásával egyetértek. Tulajdonképpen nevetséges a helyzet, tehát fontos, hogy az elnökök rész értekezleten megnézze, megvizsgálja ezt a kérdést. Nos, most már, hogy megvan a kompromisszum, és hogy nagyon sok módosító elfogadásra került, de azért szerintem az elnökök érdekezletén szükséges lesz változást elérni. Zimmer asszony összefoglalója most. Ja, vielen Dank nochmal für die, die Wortmeldung. Köszönöm szépen a hozzászólást. Elismerem, hogy az elején elég sok összeütközés adódott, és először Cornelissen asszonyt hallgattam meg. Kicsit összezavarodtam. Mert, nem Lo- mert Lope Fontanye asszonyként mutatták be nekem, tehát akkor nem értettem, hogy a zöld tartalma hogy jön ide napirendre. És akkor kicsit összezavarodtam, hogy ki mit is szeretne pontosan. sind und nicht gleich von Anfang Aztán többen későn jöttek, akkor itt is kicsit összezavarodtam. Utána a B kompromisszumosat illetően. Én azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy a B kompromisszumosban mindenkinek elfogadható, hogy a szociális védelem helyett szociális befogadás szerepeljen. Azt is elmondtam, hogy én ezt elfogadtam, ezt a módosítást. Ezzel kapcsolatban fölösleges módosítót benyújtani. Itt a szakbizottságban megegyeztünk, hogy kompromisszumosok esetében nem szavazunk részenként. Valakinek vagy elfogadható egy kompromisszum, vagy nem, de nem lehet részenkénti szavazást kérni. Ezért én megint csak azt szeretném, ha megegyeznénk egy közös megfogalmazásban, és ezt megszavazhatnánk. Tehát a szociális befogadás, a social inclusion kifejezés szerepelni fog a szövegben. Aztán Mi történjen az európai globalizációs és kiigazítási alappal? Meissner asszony azt mondta, hogy a liberálisok nem tudnak beleegyezni ebbe. Ha ez így van, akkor a szocialistáknak is nyilatkozniuk kell. Én nem ragaszkodom hozzá, sőt, problémásnak tartom, hogy mind a két alap belekerüljön ebbe a megfogalmazásba. Jobb lenne, ha valahogy elkülönítenénk őket. De megint csak ahhoz, hogy kompromisszumra juthassunk, a globalizációs és kiigazítási alapról is beszélnünk kell, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a zöldek fogják leszavazni a kompromisszumost. De értem, hogy Meissner asszony mit szeretne, és hogy mikor támogatná a kompromisszumosat. Szeretném, hogyha ezt valahogy megbeszélhetnénk, és utána a titkárságnak majd én jel, ez jelzem, hogy a globalizációs alap benne marad, vagy sem. E kompromisszum. Mindenki, aki ezzel kapcsolatban hozzászólt, ugyanazt mondta, az utolsó mondat azt mondja, a bevétel, mint a költség oldalt stabilizálja. Itt ér véget ez a kompromisszumos. Amit később hozzáfűztünk, azt a mondatot kivettük. Tehát erről nem szavazunk. A többi elhangzott illetően egyetértek. Csak tartsa kérem észben, hogy mindenki legyen tisztában vele, hogy mi a megerősített együttműködés. Az elnökök értekezletén is egyértelművé kell tennünk ezt, mert különben mindig ugyanaz a probléma ismétli magát. nem végezhetünk megerősített együttműködést, hanem tudjuk, hogy mi ez, hiszen így állandóan összeütközünk egymással, és nem jutunk előre. Ha ez így nem megy, akkor normál együttműködést kell megvalósítanunk a Női Jogi Szakbizottsággal. Szerintem ez egy kicsit összezavarodott már ez a történet, hogy pontosan melyik szakbizottság milyen aspektusban illetékes. Itt lenne az ideje, hogy állást foglaljunk, hogy különösen egy ilyen jelentés esetében, ami inkább érinteni a női jogi szakbizottságot. Nehezen érthető ez a helyzet most már. Hát, ennyit szerettem volna mondani. Mindenkinek köszönet jár, aki hozzászól. Köszönöm. Thank you very much, Köszönjük szépen Cimer asszonynak a hozzászállását holnap reggel 9.30-kor szavazunk erről. A következő jelentés Marilyn Harkinnak a jelentése a GDP-n innen és túl a haladás mérése változó világunkban Harkin asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be, és nagyon örülök neki, hogy a módosítók javítottak a, méghozzá jelentősen a szövegen. Ezért nagyon hálás vagyok azoknak, akik benyújtották. Megpróbáltam belevenni eh, a legtöbbüket kompromisszumos eh, módosítókban, aztán vannak olyanok, amelyek mellé mínuszt írtam a szavazólistán, nem azért, mert mintha el, nem értettem volna együtt a Modisutóval, hanem mert ezt a fogalmat, vagy ezt a gondolatot már e, vagy a kompromisszumos e, módosítókba, vagy a szövegbe magába belevettük. Megpróbáltam e, a összefüggő formában tartani a jelentést, és például épp ezért nem szóltunk ugyanarról a témáról kétszer. Egy általános megjegyzésem a GDP-n innen és túl témához az, hogy nagyon fontos, hogy következetesen lépjünk fel, és nagyon sok kérdés merül fel, de fel kell ismernünk, hogy ezeket integrálni kell, és és aztán meg kell vizsgálni majd a hatásukat a szakpolitikákra, de ez majd később történik. Minden esetre egyelőre fontos, hogy tudjuk, hogy túl kell lépnünk a GDP-n, és erre utalásokat bele kell venni. És akkor ilyen módon tulajdonképpen ennek a véleménynek a formájával most nagyon örülök. Mint mondtam, tehát csak egyszer akarok bizonyos témákat bevenni. Megváltoztattam a két helyen a measure, tehát a mérés is szót, e, és pedig have indicators on, tehát hogy mutatók legyenek ezzel kapcsolatban, így e, változtattam meg. Aztán az 57-es módosítóval kapcsolatban e, az A kompromisszumban nincs ez benne, de Cimer asszony és én beszéltünk erről, de sajnos egyelőre még mindig rajta van a szavazó listán. Tehát ez most kijött a kompromisszumok közül, és elnézést kérek. Azok, akik még továbbra is az előző jelentésről folytatnak viták, azok kérem szépen menjenek ki, és ott folytassák ezt. Cimmer asszony, Címer asszony lehetne kívül, a termen kívül beszélni erről, mert az emberek már a következő jelentést szeretnék hallgatni. Harkin asszony parancsoljon. Köszönöm. Mindjárt befejezem. Egy kérdést szeretnék még itt említeni. Deutsch úrnak ezzel kapcsolatban küldtem egy e-mailt, ez a 64-es, amely a GDP-t továbbra is fő kritériumként kezeli ahhoz, hogy a regionális politikai segítségnyújtásban a támogathatóságot meghatározzuk. Tudom, hogy a Regi Bizottságban is beszélnek erről, és elhalasztották a megállapodást ezzel kapcsolatban. Talán átfogalmazhatnánk fogalmazhatnánk úgy, hogy egy jelentős kritérium legyen, vagy egy lényeges kritérium legyen. Ugyanis, hogyha valóban úgy gondoljuk, ahogy az az első kompromisszumban is van, az, hogy a GDP az az egyik fontos kritérium, de nem elegendő, mint egyetlen eszköz, a növekedés meghatározására, akkor ez tulajdonképpen szembe menne ennek az egész jelentésnek a hangnemével, hogyha itt a legfontosabbnak nevezünk. És ugyanakkor vannak más mutatók is, amelyeket a regionális politika támogathatásában használunk. Tehát remélem, hogy majd sikerül ebben megállapodnunk, és a véleménynek a fő irányának megfelelően tudjuk ezt meghatározni. Örömmel hallgatom meg a kollégák véleményét. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Holmer úr. Good heavens, thank you, Madam Chairman. I'm astonished to be first in Meg, meglepődtem, elnök azt, hogy első vagyok a sorban. Hol vannak a néppártiak ilyenkor? Komoly aggodalmaink vannak Harkin is jelentésével kapcsolatban. Ön jelentkezett elsőnek, Helmer úr, ezért önt szólítottam elsőként. Omi kedves öntől elnök asszony, és folytatnám az eredeti gondolatmenetemet, hogyha megengedi. Tehát komoly fenntartásaink vannak a hárkényelemtéssel kapcsolatban. A tény az az, hogy a GDP egy jól bevált, mindenki által értett olyan gazdasági mérőszám, ami objektív, ami megfelelően, ha meghatározott, definiált világszerte elfogadott, ezért a nemzetközi összehasonlításra is roppant alkalmas. Többen mondják itt a teremben, hogy igen, továbbiakban is fontos marad, de nekem úgy tűnik, hogy a Harkin jelentés lényege pont az, hogy marginalizálja a GDP-t és más jelzőszámokkal helyettesítse ezt. Azonban én attól tartok, hogy egy ilyen objektív, jól bevált, eh, mindenki által megértett eh, jelzőszám félreállításával kialakul egy olyan trend, főként ebben a szakbizottságban, eh, hogy szubjektív, megfoghatatlan jelzőszámokat használunk majd, amelyek ideológiailag befolyásoltak és nem megfelelően célvezetőek. Új gazdasági jelzőszámok kidolgozására szólítjuk fel a 31-es eh, módosítóban az Európai Bizottságot. Ez eléggé légből kapottnak tűnik, hiszen meg kellene mondanunk, hogy milyen típusokat. 45-ös módosítóban a, a GDP helyettesítésére hívjuk fel a bizottságot, hogy a döntéshozatalban ez is nagyon bátornak tűnik számomra, hogy egy ilyen világszerte befált jelzőszámot csak úgy helyettesíteni kívánunk valami jobbat. Persze, persze, minden joggal vizsgáljuk azt, hogy milyen gazdasági jelzőszámok használhatóak. Az én aggodalmam az, hogy a legobjektívabb, legismertebb, legbeváltabb ilyen jelzőszámot teljesen félretegyük, félreállítsuk, ez nem tudom mennyire jó ötlet. Az eurózónában az eurózónó tagállamok például a monetáris politikájukat és kamat lábaikat már nem határozhatják meg. Láthatjuk, hogy ennek milyen következményei vannak, például Görögországban. Tehát, hogyha további jelzőszámokat szeretnénk, akkor talán a bizottság kidolgozhatna egy olyan jelzőszámot, amely azt mérné, hogy az euróra milyen hátrányosan hatnak az eurózóna országai. Jean Lambert a következő. Köszönöm elnök azt. Nagyon örülök annak, hogy Helmer úr is felhívta a figyelmet 31-es, 45-ös módosítókra, mert az időzítésről van itt szó, hogy, hogy mikor állunk át az egyik jelzőszámról a másikra. A jelentés egyértelműen kimondja, hogy a parlament, a bizottság, a brit kormányzat is megtette ezt még a konzervatív vezetés alatt, az alternatív indikátorokat keresvén. Szerintem ez nagyon fontos. A GDP-vel kapcsolatban az a legtöbbünk problémája, ahogy azt Harkin asszony is egyértelműen kifejti a jelentésében, gazdasági jelzőszám, egy gazdasági jelzőszám helyett az egyetlen használt gazdasági jelzőszámmal vált. A Lisszaboni stratégia például mindent a GDP-hez képest mért, és a GDP, ha nő, az mindig pozitívnak tekintendő, miközben egyéb szempontokat nem vizsgálunk hogy a pénz hogyan oszlik meg, hogyan költjük el, mire költjük. Egy jó példa erre az, hogy a GDP-nek nagyon jót tesz az, hogyha egy olajkatasztrófa után fel kell uh, a, számolni a környezeti uh, károkat, mégis tudjuk, hogy hát ez semmiképpen sem tekinthető pozitívnak. Éppen ezért láthatjuk, hogy valamilyen összetettebb képet kellene kialakítani, nem szabad egyedül és kizárólag a GDP-re eh, hagyatkozni, ahogy azt a politikusok és a gazdasági stratégiák eh, teszik. Eh, az egyetlen jelzőszám, vagy az egyetlen mérőszám a GDP legyen, az egyetlen mérce, amihez mindent viszonyítunk, ez nem egészséges. Ami 45-ös módosítást illeti, azt mondjuk, hogy GDP-t hosszú távon váltsa fel egy olyan alternatív mutatóval, amely, és így tovább, és így tovább, legfontosabb mutatóként váltsa fel. Nem azt mondjuk, hogy váltsa fel, hanem mint legfontosabb mutatót vegy át ennek a helyét több alternatív mutató a Harkin jelentés irányán nagyon pozitív véleményünk szerint, a, az aggodalmait osztjuk, a 64-es módosítóval kapcsolatos aggodalmát is osztjuk, hogyha egy alternatív megfogalmazást találnánk, az nagyon jó lenne, különben nem fogunk mellette szavazni. A többi módosító az indikátorokra vonatkozó jelentés kereteibe nem igazán élik be, erre vonatkozóan vannak azonban javaslataink. A szavazás során, hogyha kiszámíthatatlanok leszünk, akkor ez azért lesz, mert szeretnénk, hogyha a jelzőszámokra koncentrálna az jelentés, hiszen ez a címe. Uh, Mrs. Gons, Elizabeth Elizabeth. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Harpen asszony munkáját, hiszen legjobb tudása szerint nagyon lelkiismeretesen végezte ezt a munkát. Láthatjuk, hogy mióta nézzük a, létezik a GDP-nek a fogalma, valóban ennek a fogalmát ki kell bővíteni, és előrébb kell lépni. Az EPP nevében, ugye kérdezte, hogy hol van az EPP, annyit szeretnék mondani, hogy kollégáim közül néhányan attól tartottak, hogy több olyan kritérium, amelyet a módosítókban kifejtettek, nem eléggé e, e, mérhetők, és így nem lehetnek e, komoly hatástanulmánynak az tényezői, és nem lehet belőle politikai elemzés tanulmányt összehozni. Több olyan kritérium van, amely az állampolgárok életét befolyásolja, és olyan rendszerekből következnek, amelyeket elég nehéz objektív módon mérni. Például a magánéleti, a mentális jólétnek a mérőszámai. Lehet ugyanis egy államban erős GDP, ugyanakkor alacsony életszínvonalú emberek élhetnek ott, ugyanis a GDP-nek a e, mérése az nem feltétlenül az állampolgárok érdekeit szolgálja. Ugyanakkor láthatjuk, hogy új mutatóknak a javaslása néha eléggé e, érzékeny e, területeket érint, nem feltétlenül stratégiai elemzésnek a, az eredményei. Ez az oka annak, hogy a kollégáim a javaslatokkal kapcsolatban kifejezték érzelmeiket, és E- épp ezért a C, D, E és F kompromisszumokkal kapcsolatban ma még nem tudtak véleményt megfogalmazni, ugyanezek ezek olyan eléggé érzékeny pontokat érintő mutatók, és még ezeket nem lehet elég jól megfogni. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a GDP-n alakítani kell, Eh, ahhoz stabil eh, mérőszámokra, eh, mérhető számokra, mutatókra van szükség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gönc asszony. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fontos és időszerű jelentés. Már láttuk a válság során is hogy annak ellenére, hogy nagyon pontos statisztikáink voltak a GDP visszaeséséről az egyes tagországokban, mégis az volt a benyomásunk, hogy a szociális következmények nagyon komolyak, csak semmiféle mutatónk nem állt rendelkezésre ennek a mérésére. Úgyhogy itt az ideje, hogy ezen dolgozzunk. Egyetértek. A GDP az egyike a fontos mutatóknak, de a GDP nagyon sok felszín alatti folyamatot is lefed, a szegénység növekedést, az egyenlőtlenséget, a javak egyenlőtlen elosztását az EU-s tagállamokban, ezeket is megmutatja. Tehát bár úgy gondolom, hogy amit említünk a módosítóban, nem lesz ezek közül néhányat könnyű mérni, mégis megéri az erőfeszítést, mert a szociális fejleményeket mutatja. És azt hiszem, hogy azt a módszertant kellene alkalmaznunk, ami már létezik, de a változásokat is figyelembe kell vennünk. Nagyon hálás vagyok Harkin asszonynak, a kompromisszumos módosítókért. Azt hiszem, hogy nagyon jól összeegyezteti a különböző javaslatokat, és remélem, hogy elérjük azt, ami fontos a jövő szempontjából. Elnök, köszönöm. Cimmer asszony, és aztán Schröter úr. Igen, köszönetet szeretnék mondani Harkin asszonynak. Amikor ezt a témát felvetettük, akkor tudtuk, hogy pontosan a GDP esetében nagy lesz majd az ellentmondás, mert mindenkinek más az elképzelése azt illetően, hogy mit kellene ide bevennünk, milyen ökológiai, szociális kérdések kerüljenek ide bele. És a különböző álláspontokat össze kell egyeztetnünk. Úgyhogy köszönet jár a jelentéstévőnek, hogy a frakcióm módosító indítványainak jelentős részét bevette a, módos, a kompromisszumosokba. Sajnálatosnak tartom viszont, hogy azt a kérdést illetően, hogy a jó munkavégzés illetően, amit ezzel kapcsolatban adtunk be, módosított, ezt nem karolta fel. Mm, viszont ez a jelentés most sokkal kiterjedtebb, és ezért tudjuk támogatni a kompromisszumosokat, egyet kivéve, ami pontosan erre nem mutat rá, amit említettem, a jó munkavégzésre. Köszönetet szeretnénk mondani, hogy módosíthattunk az állásfoglaláson. Elnök, köszönöm. Sülüter asszony és aztán Ungurján úr. Köszönöm szépen. Igen. Szeretnék reagálni az első megjegyzésre. Én úgy gondolom, hogy annak a szükségessége, vagy inkább az a tény, hogy a GDP nem abba az irányba vezet minket, ahova szeretnénk menni, ezt erre a bizottság is rámutatott már. Ennek a dokumentumnak a lényege az, hogy a GDP a jóléttel nem egyenlő, és hogy az EU állampolgárok kétharmada érzi ezt a saját bőrén. Így aztán változtatnunk kell ezen, mint mérőn. Ezen kívül folytatja azzal, hogy a Stiglitz bizottság az OECD-ben végzett tevékenységéről nem szabad elfeledkeznünk. Harkin asszony, nem arról van szó, hogy ön itt most kitalált valamit, hanem arról, hogy a GDP, mint kizárólagos mérő használata félrevezeti az Európai Uniót, nem lehet elég célirányosan alkalmazni. Csak rá akartam mutatni, hogy maga az Európai Bizottság is beszámolt erről, elismerte, ezt publikálták, és ezzel kapcsolatos következményekre is rámutat, például arra, hogy ez érinti az állampolgárok többséget. De a bizottság azt is megmutatja, és ez a legfontosabb mondat, hogy nem léteznek legyőzhetetlen akadályok be lehetne venni új mérőket a GDP-vel együtt. És ezzel lehetne mérni, hogy egy tagország jó irányba halad-e. Ezen kívül a parlament nagy többséggel a múltkori plenárison azt kérte, hogy a Gini um, mérőt is fogadjuk el a GDP mellett. Szerintem ez egy nagyon jó javaslat, mert a Gini indexet nemzetközileg is alkalmazzák, és kiegészítő indexként a GDP mellett. Ez egy jó ötlet. Tehát ez különbséget tenne a tagállamok között, ahol nagyon nagyok a bevételi különbségek. Ugyanaz nem mutatja meg, hogy mit kellene tennünk megoldásként, de legalább jó irányba halad. És szerintem nagyon jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezzel, a bizottság is foglalkozna ezzel, és elfogadnánk az Európai Bizottságnak a közleményét, ami megállapít mutatja, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában a GDP már nem elegendő mérésre. Before I go back to uh, Marin Harkin, uh, Mr. Ungariano. Köszönöm, miért Harkin asszonyra visszatérünk, még Ungorián úr. Vreau să remarc uh, GDP nu e perfect. Annyi megjegyzésem lenne, hogy a GDP nem tökéletes, ez valóban igaz. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a GDP nem helyettesíthető mással. Milyennek az oka? Azért, mert mér valamit. Mit mér? E, e, ez az éves gazdasági tevékenységet méri. Ha megengedik, akkor szeretnék önökkel áttekinteni azon a 14-15 kritériumon, a, Ugye van a bűnözés, a kulturális részvétel, a tanács, a család, a közbizalomnak a szintje, a mentális jólét, mental well-being angolul akkor miért nem tesszük be a social networking szót ebbe a gyűjteménybe? Itt előttünk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 Harkin asszony összefoglalni kívánja? Igen, köszönöm. Elnök asszony, akkor röviden hagyj reagálják a felvetett kérdésekre. Roger Halmerrel, Halmerrel egyetértek, valóban bevált jelzőszám a GDP, de a legtöbben egyetértek egyetértenek azzal, hogy kiegészítő jelzőszámokra is szükség van. Az Európai Bizottság is kimondta, hogy egyértelműen indokolt az, hogy más gazdasági, szociális és környezeti szempontokat is lefedjünk ezekkel az indikátorokkal. Talán nem is arról van szó, hogy további indikátorokra szükség van-e, hanem hogy milyenekre és mennyire. Elmondtam az elején, hogy koherensen kell tehát fellépnünk, de azt is el kell mondani, hogy a GDP, a környezeti fenntarthatóságot nem éri. Ha például Dél-Amerikában minden erdőt kivágnánk, akkor a GDP nőne, de hát ezt senki sem akarhatja. Vagy hogyha a börtönök száma exponenciálisan növekedne, akkor is eh, növekedne a ország GDP-je, de mégsem kívánatosan társadalmilag. Tehát igenis láthatjuk, hogy szükség van további jelzőszámok használatára. Jó néhányan elmondták ezt előttem, ezért ezt tovább nem kell eh, indokolnom. Sarté asszony felvetésére reagálva, nos, az ön által idézett eh, kompromisszumos módosítókat már így is a megfogalmazást puhítottam. Itt van például az F és G kompromisszumos módosító, amikor különböző kategóriákról beszélek, akkor nem csak egy listát eh, adtam meg, hanem például úgy is, mint. Tehát nem kizárólagossá tettem ezzel a listát. A szegénység, kulturális részvétel, és így tovább, és így tovább. Vannak ezek közül olyanok, amelyeket pont néppártiak javasoltak. Tehát nem én kívánom eldönteni a különböző kategóriákat, közel sem. Megpróbáltam a lehető legtöbbet bevenni, amennyire lehetett, de az úgy is, mint vagy például azt sugaltam, vagy kívántam sugalni, hogy ezek közül kell válogatnunk, vagy választanunk. Tehát azt hiszem, hogy itt tudunk majd megegyezésre jutni, de már így is én elég sokat tettem ennek érdekében. Cimmer asszony, nem értettünk együtt minden kompromisszumos módosító ügyében. Én további mozgásteret nem látok, de értem az ön érvelését. Schröter asszony valóban joggal ö, beszélt a további indi, indikátorok szükségességéről. Ungureanu úr pedig az ötös módosító ö, tőlem származik. A totally, a teljesen szó használata ö, helytelen volt, ezért töröltem is. Hiba volt ez a ö, részemről. A 17-es módosítót még meg sem néztem. Gönc asszony módosítójáról van szó. Ö, Egyetértek azzal, hogy a vertikális vagyon megoszlás nem szerepel ebben. A vertikális szinten valóban nem realizálódik, de a, nem is értem, hogy miről van szó pontosan, de négyes módosító ügyében egyetértek önnel. Köszönjük, folytatja az elnök. Holnap 9.30-kor szavazzunk. Következő napi rendi pont. A szolgáltatásokhoz szóló irányelv végrehajtása. Jean-Luc Benamia az előadó. Mert is adom önnek a szót. Kettő percre fogok korlátozni minden hozzászólód, de nem az előadó természetesen mondanom sem kell. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony. megpróbálom minél jobban összefogni a gondolataimat. Hiszen ez egy eléggé kényes irányelv, és kompromisszumokat igényel. Nos, hát ezeket javasoltam. Egyes bekezdés a C kompromisszummal kapcsolatos. A 16-os, 17-es és 18-as módosítókat átírtam. Nem okozott fő problémát egyik frakció számára sem. Kettes bekezdős D kompromisszum, ez már sokkal ö, bonyolultabb. A 23-as, 24-es, 28-as és 29-es módosítókkal kapcsolatban javaslok kompromisszumot. es bekezdés, ez okozza a legtöbb problémát, és nincsen kompromisszum. Meg kell mondanom, hogy Bádászár úrnak a szóbeli módosítóját egy kompromisszumra hasonlítónak tartottam, és Michel Barnier-nak egy válaszára hasonlít. Az E a 40 42, 43 és 44-es módosítókat foglalja magában. A hatos bekezdés, F-es kompromisszum, az 50, 51, 52, 53, 74 és 55-ös módosítókat foglaltam bele ebbe. Hogyha most a preambulum bezekezéseket nézzük, a kompromisszum a kettes, négyes és ötös módosítókat foglalja magában. B, azaz nyolcas és a kilences módosítókat foglalja magában. Azt hiszem, hogy mindent említettem a lehetséges kompromisszumok közül. Nyilvánvalóan látom, hogy milyen problémák merülnek fel, és szeretnék emlékeztetni a négyes bekezdésre, amely különösen problémás. Thank you, uh, Elizabeth Schroeder. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich... Köszönöm szépen. Emily Turun az árnyék jelentéstevő, és Jean-Luckel is ő tárgyalt. Emily Turunnak van néhány üzenete, amit szeretnék átadni. A zöldeket képviseli, és köszönetet mond a módosítókért, a kompromisszumokért. Sokat támogatnak ezek közül, de Mi egy olyan irányelvet szeretnénk, ami egyértelmű helyzetet teremt az EU-ban, de kétségbe vonjuk, hogy a definíció megfelelő-e. Hiszen a helyzet most meglehetősen eltér attól, ami akkor uralkodott, amikor a szolgáltatási irányelvet elfogadtuk, azóta életbe lépett a Lisszaboni szerződés, és ezt valahogy jobban ki kellene domborítani a dokumentummal. A második megjegyzés ahol mindenképpen támogatjuk Zsánlököt, hogy a munkajogot és a munkafeltételeket bevette. 100%-ban élvezi a támogatásunkat. És a kompromisszumokat is támogatjuk. Ez volt az a két dolog, amit mondani szerettem volna. Reméljük, hogy holnap sikeres lesz a szavazás. Thank you. Uh, Mr. Christensen, followed by Mr. Köszönjük, Krisztensen asszony. Tak, fru formand, og jeg kan stort set tilslutte mig. Kristensen úr. Elisabeth Skrøder har været. Köszönöm. Schröter asszonynal eh, nagyrészt egyetértek, és egyben köszönetet mondanék az előadónak is. Úgy vélem, hogy a kompromisszumokban szerepel a nek a legfontosabb elemek, legalábbis ami a szolgáltatás irányelv végrehajtásával kapcsolatos problémákat illeti. Nagyon fontos ez az irányelv a szabad mozgás jogának érvényesülését illetően, illetve a határokon átnyúló szolgáltatás, nyújtás eh, szabadságát jogát illetően. komoly problémákat okoz az egyes tagállamokban, amikor a munkavállalói jogokat felülírják a belső piaci szabályok. Persze vannak problémák a négyes bekezdéssel kapcsolatban, ahogy arra az előadónk is rámutatott. Szükségünk van egy külön definícióra az ügyben, hogy a közérdekű szolgáltatások, illetve az általános gazdasági eh, érdekű szolgáltatások mi is, mik is ezek, hogyan is definiáljuk e-, ezeket. Persze a tagállamok ezeken ezen a két területen már bevezették a szükséges új szabályokat. Nekünk azonban az a feladatunk, hogy jobban, nagyobb mértékben koncentráljunk arra, hogy pontosan mi esik ezek hatája alá. Mégis a nehézségek ellenére kiváló munkát végzett előadónk. Köszönjük! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is szeretnék csatlakozni a hozzászólókhoz, hogy Benami az kollégának a munkáját megköszönjem. Az EPP nevében össze szeretném foglalni a véleményeket, elfogadjuk az A és a B kompromisszumokat, a C-t és az E-t is, A 2D bekezdésnek a problémája továbbra is létezik, mert ezt tehát a kettes bekezdés D kompromisszum, amelyet az EPP nem tud elfogadni, mert nem ért egyet vele. A hatos bekezdés illetően az F kompromisszumos módosító is ilyen. Az 25-ös bekezdés sel kapcsolatban az EPP-nek fenntartásai vannak, én pedig ezzel kapcsolatban nagyon fontos a szavazás. Nos, ez a véleménye az EPP-nek. Köszönjük Grüni asszony, és Vadiszára Pascal Grüni a következő. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek Eh, gratulálok Benamias úrnak, ezt, hogy ezt az összetett, bonyolult kérdést eh, eh, megpróbálta megoldani. A 46-os módosítómmal kapcsolatban negatív szavazást javasolt, pedig ez a, az állampolgárok számára a válaszadás jogát biztosítja egy kérdésre, amikor kérdéseik vannak egy témával kapcsolatban. Köszönöm, Baldassari úr, aztán. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nem sokat szeretnék hozzátenni. Az EPP képviselője elmondta már részben, amit akartam. De úgy érzem, hogy kötelességem hálánkat kifejezni az előadók munkáját illetően, akik egy nagyon is aktuális témával kapcsolatban konszenzust próbáltak elérni. A négyes bekezdés a legproblémásabb szerintem. Itt nehéz lesz kompromisszumot elérni. Tudom, hogy más módosítókat is benyújtottak a kollégák, amelyek az általán benyújtott szóbeli módosítsónak megfelelnek. Azt hiszem, hogy az álláspontok világosak, de az irányelvet szeretnénk előre mozdítani, tehát majd meglátjuk, hogy mi történik, a bizottság mit mond. Köszönöm. Harkin asszony. És aztán a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Én is Köszönetet szeretnék mondani Benamias úrnak. Nagyon nehéz és nagyon ellentmondásos ez a kérdés. Sokan mondták már, hogy nehéz, sőt lehetetlen megegyezni ebben az ügyben. De azért köszönetet szeretnék mondani a kemény munkáért. Röviden. Támogatjuk az ABSC módosítót, a D-t nem, azért, mert a direktíva újraértékeléséről értékeléséről beszél. A négyes bekezdést illetően nyilván ez a legfontosabb kérdés. Néhány módosítót beadtunk ezzel kapcsolatban, majd meglátjuk, hogy mi kerül szavazásra holnap. De még egyszer, köszönetben ami az úrnak nagyon keményen dolgozott. Elnök, köszönöm. Hogyha más nem akar hozzászólni, akkor Jean-Lucnek adnám meg a szót. Bien. Köszönöm. A negy, négyessel kapcsolatban ö, ö, 48-asra kapcsolatban igazából nincsen probléma. A többivel kapcsolatban nyilvánvalóan Baldassari úr, az ön szóbeli módosítója, de úgy tűnik, hogy olyan irányban mozdul el, mint amit Michel Barnier biztos úr mondott. Azt kéri, hogy a, a szolgáltatás irányelve kapcsolatban a parlament próbáljon engedni. Én ennél messzebb nem tudok elmenni. Ez a kompromisszum számomra elfogadható, nem tudok ennél lejjebb menni. Nyilvánvalóan vannak az általános megfogalmazások, a problémák, a kedvezményezettek, a nehéz problémás zónák, de az, az alapvető jelentés, az alapjelentés nincs itt a kezünkben. Hát így elég nehéz dolgozni Persze tudjuk, hogy miért személyes okai vannak. Néhány lépést tehetek előre felé, kész vagyok arra, hogy ezeket megtegyem, de ennél messzebbre azért nem igen tudok elmenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap reggel szavazunk, 9.30-kor kezdjük a szavazást következő napi rendi pont egy tanulmány ismertetése. Az egészség és a munka biztonsága, mint költség tényező. Rambol Consulting egyik képviselői fogja ezt bemutatni. De mielőtt megadnám a szót, Takula úrnak adnám meg a szót. Ő a Bilbaói ügynökségnek a vezetője, és mielőtt a szakértő megérkezik, ő vezeti be ezt a témát. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Nagyon figyelmesen olvastam el a jelentést, és amikor hallottam először erről a jelentésről, először nagyon kritikus voltam. A Stoiber jelentés nagyon jól ismert az európai munkabiztonsági körökben. Van az ügynökségnek egy három összetevős kormányzói testülete, és ez foglalkozik az ilyen témákkal. Ez a jelentés pedig le akar számolni a kis és középvállalkozások esetében a kockázat elemzési kötelezettségével. A Rambol ügynökség nagyon szakértő a belső piaci ügyekben. Elolvastam a jelentésüket, és nagyon figyelmesen. És most lenne néhány kritikai megjegyzésem. Van néhány kevésbé sikeres pontja. Hagyj említsek néhányat. A munkahelyi biztonságnak vannak gazdasági pozitívumai, következményei. Például az ILO úgy gondolja, hogy a GDP 4%-a veszik el globálisan ilyen feltételek hiánya miatt. Ezen kívül a munkahelyi betegségek által okozott kár az iparosodott országokban, és az EU is ide számít, 5 százaléka a GDP-nek. Ausztráliában például úgy találták, hogy 5,9%-a, majdnem 6%-a a GDP-nek kárba vesz a szik azért, mert a munkakörülmények nem megfelelőek. Végül egy finn tanulmány azt találta, hogy az idő előtti nyugdíjba vonulás akik 58 éves koruk előtt mennek nyugdíjba, és nem 68 éves korukig, vagy 65 éves korukig várnak, az is 25 milliárd eurónyi veszteséget okoz Finnországban és Euróban. Ez azt jelenti, hogy ha csak Finnországban 25 milliárd, akkor az Európai Unióban ez több mint 500 milliárd tehát 25 ször akkor az egész EU-ban. És ezt minden évben megtapasztalhatjuk. De Szerintem megtakarításokat nem lehet alkalmazni csak azért, mert a munkahogyi felügyelőket újra képeznénk az EU-ban. Hiszen a munkahelyi körülmények ettől nem feltétlenül változnának. Például 25-27 millió fogyatékossággal élő nyugdíjas él Európában. És minden évben két millióval nő a számuk. Az Eurostat szerint 20 millió munkahelyel kapcsolatos betegség és 7 milliónyi baleset történik évente. A svéd munkaügyi miniszter azt mutatja Svédországban, minden három dolgozóból egy éppen otthon van betegség vagy baleset miatt. Ez is hatalmas költséget jelent. Ha ezt megnézzük, akkor a jelentésben megkérdezettek közül sem a KKV-k, sem a felügyelek 20 ezer felügyelő létezik Európában. Nem adott megfelelő válaszokat túl sok, felügyelőnk a túl sok KKV-nk. Tíz évente látogatják meg az összes KKV-t az EU-ban, de egy-egy látogatás csak két-három óra hosszát vesz igénybe. Ez nem egy hatalmas közigazgatási költség. Tehát van azért pozitív megjegyzésem is. A prezentációja nagyon jó a jelentésnek, az ajánlások és a következtetések elég józanok. Az Európai Ügynökségnek a tudományos munkáját elismerik. Az online interaktív kockázatelemzési eszközt jól kidomborítják és támogatják. Ma délelőtt találkoztam a szektort képviselő bizottságok és az Európai Bizottsággal, munkaadókkal és munkavállalókkal, és ők nagyon örülnek ennek az online-os eszköznek. Tehát ez az a megoldás, amit mi javasolnánk. Végül. Ez egy jó jelentés. Általában véve és szeretnék köszönetet mondani a Rambol ügynökségnek ezért a munkáért. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Most pedig Szilveszter asszonynak adnám meg a Rambol ügynökségtől a szót. A 2010-es éves programjában az Európai Bizottság is figyelembe veszi ezt. Köszönöm szépen. Éppen most érkeztem, úgyhogy most már megjelenik a képernyőn a, az előadásom. Uh, there was a comment to our report here, I only heard the last... Á, sajnos a megjegyzéseinek csak a végét hallottam, és sajnálatos, de köszönöm az értőket. Azért vagyok itt, hogy ezt a jelentést beterjesztem, a munkahelyi egészség és biztonságra vonatkozó direktíváról, hogy ennek milyen költségvonzatai vannak. Az elmúlt hónapokban végeztük ezt a munkát. Mi is volt a célja? Azt hiszem, fel kell tennem ez a szemüvegemet. A céljait itt láthatják, hogy jobban megérthessük, hogy mennyire fontos a foglalkozásbiztonság és munkaegészségügy, hogy ez a cégek gazdasági helyzetéhez, különösen a KKV-khoz hogyan járul hozzá. Ezen kívül a javaslatnak a lehetséges hatásai. Az a célunk, hogy a közigazgatási költségeket csökkentsük, különösen ezen a területen. Megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi előírásokat hogyan teljesítik, a kkv esetében főleg, és hogy vajon az információszolgáltatási kötelezettség csökkentése hozzásegíthet-e ahhoz, hogy az EU-s célokat elérjük a munkahelyi megbetegedések és balesetek csökkentése területén. A tanulmányokat dokumentumok felmérése alapján készítettük. Az önök ügynöksége is segített ebben. Konzultáltunk a bizottság szakértővel, az OSA, az Európai Ügynökség szakértőivel, és alkalmazottjai van. És szakértők el. Röviden. Röviden az európai helyzetről. A fő direktíva 89 per 391 amely a prevenció és a munkavállalók védelmével foglalkozik. és körülbelül 19-20 más direktívát is egybefog ez a keretdirektíva. Ezeket az irányelveket néhány éve fogadtuk el, és 2004-ben a bizottság újra áttekintette az irányelvet. Ez rámutatott a hiányosságokra, különösen a KKV-k esetében, hogy hogyan nem tartották be a jogszabályokat. A fő hiányosságok a kockázatelemzés, a munkavállalók részvétele, a társaság munkaegészségű és munkabiztonsági oktatásában, illetve vannak olyan szektorok, a mezőgazdaság és az építőipar, melyek hagyományosan nagyon kockázatos területek. De a direktíva alkalmazása viszont rákényszerített a tagállamokat arra, hogy ne csak jogorvoslatot végezzenek, hanem prevenciós alapon végezzék ezt a munkát. A hiányosságok miért következtek be? Információhiány, a specifikus információ hiánya, nem emészthető információk adása, megfelelő tudás hiánya, az egészségügy és munkahelyi biztonság területén, nem megfelelő erőforrások, illetve a specializált technikai tevékenységhez való hozzáférés hiánya. Néhány hiányosságot felkarolt a jelenlegi stratégia. A jelenlegi stratégia 2012-ig fut. Ennek fő célja az, hogy a munkahelyi baleseteket általában 25%-kal csökkentsük az EU-ban 2012-re. Közösségi szinten főleg a jogi alapokra koncentrálunk, és a legjobb gyakorlatok cseréjére a tagállamok között. A konkrét lépéseket azonban a helyi érintetteknek nemzeti szinten kell megtenniük, nemzeti intézkedés tervekre van szükség a munkahelyek területén és a munkaerőpiacon. Aztán az adminisztrációs költségek csökkentését illetően elmondhatjuk, hogy bizonyos területeken ki lehet egyensúlyozni ezeket a célokat. Korábban az volt a célkitűzés, hogy 25%-kal csökkentsük a baleseteket. De most már a költségeket is szeretnénk csökkenteni, ezt is 25%-kal 2012-re. Úgy tűnik ez egy nagyon népszerű számadat. Ezt a programot először 2007-ben vezették be, akkor felmértük bizonyos területeken a költségvetési költségeket, aztán 2009-ben 13 prioritás területet azonosított be a bizottság közleménye. Ezek közül az egyik a munkahelyi környezet és munkahelyi viszonyok volt. Nyolc javaslatot tettek a munkahelyi körülményeket illetően. Kettőt elfogadtak, hatot pedig most készítenek elő és ez az a hat, amit jobban megvizsgáltunk a tanulmányunkban. Looking at the concrete... Nézzük most meg a konkrét javaslatokat, hogy ezeket a terheket hogyan tudjuk csökkenteni. Az első és a legvitatottabb valószínűleg az, hogy a legkisebb vállalkozásokat mentesítjük attól, hogy írásos kockázatelemzést kelljen e, tenniük a munkahelyi veszélyeket illetően és egészséget, biztonságot és e, e, egészséget illetően. Vannak alapvető kötelezettségek, tehát például, hogy írásban közöljék ezt a felmérést. Ez az intézkedés lényeges és méreható tanulmánynak a tárgya lesz, amelyet a foglalkoztatási főigazgatóság fog elvégezni, mielőtt további lépéseket tesznek ezen a területen. Ez egy olyan javaslat, ahol a szakértők és az érdekelt felek általánosságban egyetértettek, különösen az, a munkadó részéről is, hogy tulajdonképpen talán ez nem a legjobb módja a kérdés megoldásának. Tehát széles körű egyetértés mutatkozott abban, hogy a legkisebb vállalkozások számára nem kellene, szám, vállalkozásokat nem kellene mentesíteni Eh, ettől a kötelezettségtől. Eh, attól függően, hogy milyen ágazatban vagy vállalkozásban dolgoznak, eh, különböző és egyszerűsített megközelítést lehetne alkalmazni. Tehát úgy tűnik, legalábbis a tanulmányból, hogy ha mindenki számára teljességgel visszavonnák az írásos felmérés kötelezettségét, az valószínűleg nem megoldható, még a legkisebb vállalkozások számára sem. De minden esetre, mint mondtam, mérehatóbb tanulmányt kell a végleges döntés előtt elvégezni. A következő csökkentési javaslat, a hatnak egyike, amelyet tanulmányoztunk, az, a, az hogy könnyítsük a tagállamok számára az irányelvnek az átültetését. Ezt még mindig vizsgáljuk, és úgy tűnik, hogy egyetértés mutatkozik abban, hogy a végrehajtás hogyan lehetne megvalósítani. Tehát még további figyelemet kell erre folytatni. Azt még nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz a megelőzési erőfeszítésekre, de nem valószínű, hogy negatív lenne a hatása. A következő csökkentési javaslat az, hogy a munkahogyi felelősségnek a látogatásait hatékonyabbá tegyük. Az előttem szóló is említette ezt. Ezt továbbra is vizsgáljuk, és itt is úgy szeretnénk hatékonyabbá tenni ezeket a látogatásokat, hogy a forrásokat jobban használják föl és úgy látjuk, hogy ez az administratív terheket csökkenteni fogja, és nincs annak kockázata, hogy a megelőzést negatívan befolyásolná. Ennek feltétele az, hogy célzottabbá kell ezeket a vizsgálatokat tenni, tehát a munkaügyi felelősség látogatásait, fel, felügyelet látogatásait, és tulajdonképpen alacsony kockázattal jár, és erre már vannak is a különböző tagállamokból jó példák, amelyek ösztönzőek lehetnének erre az új megközelítésre, tehát hogy minél több tagállam használja őket. Elnézést. Bocsánat, egy kicsit megfáztam. A következő csökkentési javaslat az, hogy a különböző építési vállalkozások számára az iránymutatáson javítsunk. Tehát ezt annak alapján javítanánk, hogy milyen véleményeket kaptunk, tehát senki sem látta negatív hatását annak, hogyha az iránymutatáson javítunk. Tehát ez, ez csak segítene a különböző építkezés, építési vállalkozásoknak. Aztán a következő csökkentési javaslat az, hogy a az OSA eszközének a kifejlesztése, tehát ez az óra, amely az interaktív online kockázat felmérési eszköz. Ez egy interaktív eszköz, mint mondtam, és ez megkönnyíti a kockázat felmérést, a, különösen a KKV-k számára. És ezt pozitívnak látják. Az egyetlen kérdés az, hogy vajon ezt mennyire lehet testre szabni a különböző ágazatokra és a különböző vállalkozásokra. Ugyanis nagyon fontos, hogy ez az eszköz hasznos, valóban felhasználható legyen. Tehát épp ezért alkalmazni kell a különböző vállalkozások különböző gondjaira. Az utolsó csökkentési javaslat az, hogy javítsunk azon, hogy a kulcsfontossága információt a rákkeltő anyagokkal kapcsolatban könnyebben kezelhetővé tegyük. Jelenleg lehetetlen megjósolni, hogy e, e, ennek milyen hatása lesz, tehát ezt a felmérést el kell végezni, amikor a felülvizsgálták már az irányelvet, és a javaslatokat is megtették. Nos, tehát ez volt az a hat javaslat az administratív terhek csökkentésére, amelyet a bizottság tett. A legtöbbjük nem vitatott, talán csak az első, és pedig az írásos kockázatfelmérésnek, a, elkészítésének a kötelezettség a kis vállalkozások számára, de hát ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni. A tanulmány második részében azt kellett megvizsgálnunk, hogy kifejezettebben be lehet mutatni, a, hogy milyen haszonnal jár, hogyha megfelelnek a, az egészségügyi és munkahelyi biztonsági szabályoknak. Ösztönösen nyilvánvalóan úgy érezzük, hogy, en, hogy ennek, ez haszonnal jár, de de nehéz gyakran bemutatni a közvetlen kapcsolatot, nincs rá sok bizonyíték ezen a e, területen. Vannak közvetlen hatások, amelyeket e, mérni lehet, e, tehát a, a csökkenése a költségeknek, amelyek annak tudható be, hogy csökken a balesetek száma, a munkahelyi balesetek és betegségek száma. Tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb táppénzt kell kifizetni, és hogy kevesebben fognak hiányozni a munkából, aztán kevesebb kártérítést kell fizetni, illetve kevesebb ilyen igényt nyújtanak be, aztán ritkábban áll le a termelés, és a biztosítási kifizetések is alacsonyabbak. Tehát láthatunk ennek közvetlen következményeit is. Ugyanakkor vannak közvetett hatások is, amelyeket továbbiakban tanulmányozni kell. Ugyanis nem elegendő, hogyha a hagyományos módon vizsgáljuk a hatásokat, tehát itt mi ezt az immateriális javak szempontjának hívjuk, tehát ezek olyan javak, amelyeket nem lehet olyan könnyen mérni, mint a költségeknek a csökkenését. Ezek közé tartozik a e, vállalati e, társadalmi felelősség e, javulása, tehát, hogy olyan vállalkozásoktól vállal, vásárolnak ö, szolgáltatásokat, amelyeknek jó a híre. Aztán jobb ö, ö, munkaszervezés, jobb munka szervezés azt jelenti, hogy a rosszul tervezett munkának a kockázatát csökkentjük. Tehát, hogyha összehangolják a munka szervezését, akkor az nyilvánvalóan csökkenti a kockázatokat, és hatékonyabbá teszi a munkát is. Aztán a jó munka környezet az nyilvánvalóan növeli az alkalmazottaknak a megelégedettségi szintjét. Nos, most hoznék ezekre példákat. Említettem már korábban a munkahelyi szervezés javulása, jó néhány példát kaptunk erre, például az építési területeken, ahol gyakran jó néhány cég együtt dolgozik, és igen, gyakran hátráltatják egymást, ami negatívan hat a munkára, és nagyobb kockázatot, veszélyt is jelent. A szervezés javítása egyszeresen is csökkenti a kockázatokat, és a termelékenységet is javítja. Egy másik példa, például, hogyha javítjuk a hogyha valaki például ha javítjuk azt, hogy az emberek hogyan ülnek az asszalnál, hogyan helyezkednek el, tehát általában a munka közvetlen munka körülményeket javítjuk, akkor valószínűleg kevésbé fájul meg a hátuk vagy a kezük a sok egérkatingatástól. A következő példa, amit már egyébként említettem, a Corporate Social Responsibility, a cégek felelősségvállalása terén, tehát az, hogy elvárják a beszállítóktól, az alvállalkozóktól, hogy ők is javítsák a munkahelyi egészségre, biztonságra vonatkozó szabályaikat, szabványaikat végezetül. Amikor ezeket a pénzügyi előnyeket tárgyaljuk, akkor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a társasági kontextus tagállamról tagállamra jelentősen eltér. A jelentésünkben utalunk is arra, hogy a cégek kötelezettségei eltérnek például eh, a tekintetben, hogy eh, a betegszabadság, illetve a betegszabadság alatti eh, jogosultságok hogyan alakulnak. Hollandiában például az első két évben kell tartozik a cég fizetést biztosítani, az alkalmazottainak. Németországban 42 nap ez, Magyarországon 15 nap, Írországban pedig nincs is semmiféle jogi kötelezettség arra, hogy betegszabadságon teljes fizetést folyósítsanak egy alkalmazottnak, tehát óriásik a különbségek, ahogy láthatjuk, éppen ezért óriási különbség van a tekintetben is, hogy mennyire javítsanak ezen a területen. Ezekre a különbségekre még rengeteg példát hozhatnék, ezt is figyelembe kell tehát venni akkor, amikor megpróbáljuk meggyőzni a cégeket arról, hogy a munkabiztonság, munkavédelmi szabványok szigorítása, vagy szabályok szigorítása valóban gazdasági előnyekkel is jár számunkra. Lépjünk tovább a kis és középvállalkozásokra és az ő munkavédelmi kötelezettségeikre egyértelmű. Több forrás is látámasztja azt, hogy a cég méret, a vállalkozás mérete eh, roppant fontos a tekintetben, hogy mennyire eh, felelnek meg, illetve milyen színvonalon sikerül teljesíteni a munkavédelmi szabályokat. A kisebb cégek eh, sokkal kevésbé valószínű, hogy rendelkeznek dokumentált munkavédelmi eh, rendszerrel. Knowledge-related barriers, as uh, we chose to call them, are much more important in small... Ami szintén fontos, hogy a kisebb cégeknél sokkal kevésbé vannak tisztelet, tisztában a, a munkavédelem fontosságával, nem is látják annak semmiféle értelmét és előnyét annak, hogy megfelelő formában, eh, intézményesített formában, formalizálva foglalkozzanak a munkahelyi egészség eh, és biztonság kérdésével. Ez jellemző a kis cégekre. A következő dián, nem tudom, ennyire láthatóak a vehetők a részletek ebből az ábrából. Ez azt kellene, hogy illusztrálja, hogy a különböző színű oszlopok, a különböző méretű cégeket reprezentálják, minél sötétebb, annál kisebb a, a cég mérete. Az, az első a munkavédelem szervezeti részével foglalkozik, a második kettő pedig azt mutatja, hogy értékelést, elemzést végeztek-e. Jól látható, hogy a cég mérettől függően óriásiak a különbségek mind a két eh, téren. Ez rámutat, hogy a kisebb cégeknél különösen nagyok a hiányosságok ez ügyben. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások körében javítsuk a munkavédelmi, munkavédelem színvonalát, Számunkra úgy tűnik a tanulmányokból, hogy nem jó ötlet a kötelezettségeken csökkenteni. Talán érdemes azokat inkább a különböző méretű cégekre, személyre szabni, vagy méretre szabni. Kockázat alapú megközelítéssel például a legveszélyeztetettebb ágazatokban az egyszerűsített eljárásrenddel kiegészítve, vagy például internetes eh, online eszközökkel kiegészítve lehet könnyíteni a kis cégek a kötelezettségét, hogy a munkavédelmi előírásoknak teljes mértékben eleget tegyenek. A második terület, ahol segítettünk a KKV-knak, az a tájékoztatás. Ezen a téren jelentős munka folyik már jelenleg is ezért, ha megengedik, csak annyit mondanék el, hogy szemunkra világossá vált a tanulmányaink során, tanulmányainkból, hogy a legkisebb cégek esetében hatékonyabb a szemtől szemben és személyes tájékoztatás, mint az általánosabb jellegű tájékoztatási kampányok. Tehát például az ágazati szerzetek, a bankok vagy a biztosítók nagyon hasznos közvetítőink lehetnek ezen a téren, és fontosnak tartjuk azt is hangsúlyozni, hogy legalább a nemzeti, az országos kontextusra, konkrétumokra, konkrét helyzetre alakítsuk, szabjuk ezeket a tájékoztatási kampányákat, amelyekben ha hangsúlyozhatjuk, hogy mennyire fontos és egyben előnyös a munkavédelmi előírások szigorú betartása. Végezetül vizsgáltuk az újonnan megjelenő, az új típusú kockázatokat, veszélyeket. A három legfontosabb csoportról szólnék. Három ilyen csoportra soroltuk ugyanis az új veszélyeket. Az első a váz- és izomrendszeri rendellenességek, MSD-knek hívjuk ezeket, ez egy olyan kérdés, amely, ha jól tudom, újra és újra előkerül eh, ebben a szakbizottságban. A második a pszichoszociális kérdések, a stressz elsősorban, és végül, de nem utolsó sorban, a veszélyes anyagok, az új technológiák, a nanotechnológiára gondolok itt elsősorban, és más ilyen eh, hasonló problémák. Az, mint el lehet mondani, hogy a munkahelyi balesetek elleni fellépés úgy tűnik, hogy a munkahelyi balesetek számának csökkenésével járt, ugyanakkor az egészségügyi problémák száma, mint hogyha növekedni látszana. Tehát a balesetek száma csökken, miközben a munkahelyi a munkavégzésből származó megbetegedések eh, száma nő. Ezek elsősorban pont az előbb említett három csoportra koncentrálódik, az új eh, munkahelyi veszélyekre. The musculoskeletal disorders are by far the most common. A váz és izomrendszeri rendellenesség messze a leggyakoribb, ilyen probléma, a egészségügyi problémák kétharmadát ezek adják. A második pedig a pszichoszociális rendellenesség, ami elsősorban az újfajta munkavégzése kapcsolatos, új típusú munkaszerződéseket alkalmazunk, egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az emberek elveszíthetik az állásukat, egyre kisebb a munka, eh, biztonság, eh, idősödik, a munkavállalók rétege egyre eh, felaprózottabb, egyre több nő és egyre több bevándorló dolgozik a munkaerőpiacon, így tehát az új típusú munkavállalók új típusú igényekes problémákkal gazdagítják a munkaerőpiacot egyre intenzívebbé válik a munka, és a munka, illetve a, a magánélet e, egészséges egyensúlya is felborulni látszik. És a kettő közötti határ is igen gyakran elmosódik. És végül, de nem utolsó sorban, e, úgy tűnik számunkra, hogy a, főként például az egészségügyben e, egyre nagyobb érzelmi nyomás alatt is vannak az emberek, tehát egyre jobban megviseli őket érzelmileg maga a munkahely. Egyéb új veszélyekről is egy pár szót szólnék. A nanotechnológiát már említettem, a biológiai kockázatokról is szólni kell, legalábbis említés szinten az új technológiákkal kapcsolatos tudásunk, főként a nanotechnológia esetében igen korlátozott, nagyon nehéz ezért beazonosítani a potenciális veszélyeket és kockázatokat. Nyilvánvaló, hogy ez a terület további figyelmet igényel, mert az elkövetkezendő években ez várhatóan egyre égető problémává növi ki majd magát. The question in relation to these new... Az új típusú és egyre gyakoribb veszélyekkel kapcsolatban bizonyos tendenciákat megállapíthatunk. A váz és izomrendszeri rendellenességek nem szemtanak újdonságnak, de az előfordulási arányuk miatt érdemelnek figyelmet. És úgy tűnik, hogy talán az emberek egyre kevésbé hajlandóak ez ilyen típusú rendellenességektől szenvedni nap mint nap, ezért kerül egyre eh, fontosabb pontként a munkánkba. A meglévő jogszabályok elsősorban a megelőzésre kell, hogy koncentráljanak. A keretirányelv igen általános jellegű. Úgy tűnik, hogy ezek a veszélyek, kockázatok nagy részt mm, a meglévő jogszabályok hatája alá esnek, tehát új jogszabály alkotásra véleményünk szerint nincsen igazán e, szükség, kívül talán a technológiát. Ugyanakkor lehet, hogy szükség van arra, hogy operatív szinten alaposabban megvizsgáljuk, hogy más egyéb e, megelőző intézkedésekkel hogyan e, segíthetünk, hogyan már alkalmazottakat hogyan tudjuk jobban koncentrálni. A munkahelyi környezet rengeteget változik, ezért rugalmasan eh, ezeket alkalmaz, módosítva alkalmazva kell tudni használni. Fontos, hogy a meglévő és az új kockázatokkal egyaránt eh, foglalkozzunk. A régi veszélyek hogy kockázatok nem tűnnek el magunktól, a munkahelyi balesetek veszélye soha nem tűnik el. A hagyományos munkahelyi kérdések ezért megvannak, tehát a meglévő és az új típus kockázatokkal is foglalkoznunk kell. Van egy olyan érdekes kérdés, ami a pszichoszociális kockázatokat illeti, sokan úgy érzik, hogy ezekkel nehezebb foglalkozni, ezek sokkal személyesebbek, sokkal kényesebbek. Nehezebb ezzel bármit kezdeni, mint egy mérgező anyag elleni fellépni. Ezért, mivel nehezebb ezekkel, ezekre megoldásokat találni, talán új eszközökre, új iránymutatásokra lehet szükségünk. Um, I'll just uh, finish with, uh... Megengedik, akkor az ajánlásokra térnék hát, amelyeket leszűrtünk a tanulmányainkból. Jó néhányszor említettem már az elmúlt közel fél órában, hogy a kockázat alapú megközelítést be kell vezetni, hiszen ezek a konkrét veszélyekhez jobban alkalmazkodnak, a konkrét ágazatok, konkrét típusú cégek esetében jobban alkalmazhatóak, és az egyszerűsített eljárás rendel kiegészítve a kisebb cégek esetében is jobban alkalmazhatóak. Az is egyértelműen kiderült a vizsgálatainkból, talán a legvilágosabban ez derült ki, amikor azt vizsgáltuk, hogy milyen gazdasági előnyöket hozhat a, a munkavédelem, egészség és biztonság kérdése. Nos, hiányzik a tudományos bizonyíték arra, hogy valóban vannak ilyen előnyök, tehát hogyha meg, tud, meg kívánjuk győzni a cégeket arról, hogy eh, gazdaság értelemben is van értelme a munkavédelemnek, akkor ehhez megfelelő adatokkal, kutatásokkal alátámasztott, bizonyítékkal alátámasztott esettanulmányokra van szükség. And in relation to this, uh, we found that it's that the uh, small arra jutottunk, hogy a kis cégeket arra kell ösztönözni, hogy a gazdasági teljesítményüket érdemes összevetni a munkavédelem területén hozott intézkedéseik érdekeikkel, persze elkerülvén azt, hogy ez az administratív teher további növekedéséhez vezessen. Next slide, please. Kérem a következő diát. Also, it's important to take into consideration the differences between the national Figyelembe kell venni a tagállamok között jelentős különbségeket. Beszéltem itt például a, arról, hogy eh, hány napig, hétig, hónapig, eh, évig eh, tart a fizetett betegszabadság. Ez csak egy példája annak, hogy milyen óriási különbségek vannak a tagállamok között, de nem csak a tagállamok, hanem az ágazatok között is óriási különbség. Éppen ezért tehát az uniós szintű fellépés mindenképpen a nemzeti szinten e, kiigazításra, vagy a nemzeti körülményekhez való e, igazításra szorul, amelyben a szociális partnereknek részt kell vállalniuk. Amennyire lehet, a tájékoztatási kampányok során minél közvetlenebb kommunikációra van szükség és, és interakcióra, főként a kis és középvállalkozások esetében. Ezek tűnnek ugyanis a legeredményesebbnek. Végezetül szükség van arra, hogy a hagyományos eszközeinket kiegészítsük újfajta, újító jellegű eszközökkel, amelyek például a pszichoszociális e, problémákra szolgálhatnak megoldásokkal, hiszen az új veszélyekhez új megoldásokat kell rendelni, és különös prioritásként kell kezelni a pszichoszociális veszélyeket. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna a prezentációmban elmondani. Jó néhány területről kellett szólnom, igen, szétágazó ez a problematika, de... Um, that is possible to, to, to see the, the line that goes through this. Remélhetőleg tudták követni a fő csapás vonalat ebben. Köszönöm a figyelmüket! Uh, your Köszönjük szépen. Köszönjük az előadását. Kicsit korán kezdtük, ezért hagytuk, hogy ön előtt, mielőtt meghallgatjuk ön, még egy hozzászóló hozzászóljon. Tudom, kicsit furcsa sorrend, általában nem történik ez. Ketten kértek szót, aztán én is szeretnék reagálni. Elizabeth Morán Morán asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy olyan téme, amely a munkahelyi biztonsággal és a, az egészséggel foglalkozik, amely mindannyiunkat mozgósít. És a foglalkoztatási és szociális ügyi bizottság, szakbizottságot is nagyon érdekli és a költségek hatása a vállalatokra egyfajta, egy módja annak, hogy hogyan lássuk a dolgokat, de talán nem ez a főbejárat mégsem a problémához. Tehát tulajdonképpen, amely megoszt bennünket, az a munkavállalóknak a biztonsága és egészsége a munkahelyeken. Ez a legfontosabb kérdés a gazdasági eh, haszon az csak második helyet foglal el. Az elsődleges szempont az az emberi, a, humánus, a humán szempont, és ez mozgósít bennünket. Tehát mi ilyen módon közelítjük meg ezt a kérdést, és ez más értelmet ad a dolgoknak. Ezért ilyen módon van néhány kérdésem az előadással kapcsolatban, hiszen szerintem néha tisztában kellene látni. Először is azt hallottuk, hogy 20 millió kis KKV van, Nos, a munkaegyű felelősség munkájától mindenre választ kaphatunk? Vagy nem lehetne pozitív fajta felügyelet lenni? Tehát ahelyett, hogy szankcionálnának, pozitívan hassanak, és akkor a számok nem annyira számítanak. Nem lehetne elképzelni egy másik feladatot a munkahogyi felügyelőségeknek, amelyek egy konstruktív szerep lenne, tehát ön hogyan látja a munkahogyi felügyelőségek szerepét? Aztán láttuk a grafikonon, hogy a vállalatoknak a mérete e, jelentősen befolyásolja a munkahelyi biztonságot és egészséget. Tudna-e e, adatokat mondani e, a ágazat és méret szerint, eh, amely eh, azt bizonyítaná, hogy nem lehet például mezőgazdasági KKV-któl ugyanezt elvárni. Hiszen tudjuk, hogy a mezőgazdaságban lehetnek akár három személyes vállalkozások is, szemben más ágazatokban, ahol 50 alkalmazottal dolgoznak. Harmadik megjegyzésem. A különböző pszichológiai problémák növekedése, és a, az, a, az üzemben lévő társadalmi párbeszéd, szociális párbeszéd között látnak-e összefüggéseket. Tehát, hogy a társadalmi párbeszéd mennyire játszik jelentős szerepet, még akkor is, hogyha nem ugyanolyan módon szerveződik ez, mint más vállalatoknál. A két utolsó kérdésem az a távmunkával kapcsolatos. Hiszen szeretnénk itt is a munkahelyi biztonságot és egészséget látni, hiszen például nyilván vannak, vannak pszichés problémák, hiszen elszigetelten dolgoznak ezek az emberek. E, és mivel e, e, nem egy üzemben dolgoznak, lehet, hogyha egészségügyi problémáik vannak, akkor is nehezen tudnak például orvoshoz menni. Az utolsó kérdésem pedig, hogyan tudták a hosszas betegségekkel küzdködő munkavállalókat megközelíteni. hiszen pszichés szempontból számukra pontosan fontos lenne, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Grüni asszonyé a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már a problémát a cím is jelentette számomra, hiszen itt azt mondtuk, hogy a költségvonzatokról eh, beszélünk, tehát ez a vállalkozások számára beruházásokat jelent. Tehát amikor itt az administratív költségekről beszélünk, ez engem eléggé felháborít, mert úgy látom, hogy jó, lehet bizonyos területeken a költségeket csökkenteni, de a munkahelyi biztonság és egészség területén talán nem ezt kellene tenni, amikor Európában a, arról beszélünk, hogy a, a munkában eltöltött időt azt meg kellene hosszabbítani, már mint az életben eltöltött időt. Tehát <clears throat> amikor például ez valaki számára nagyon kényelmes, kidemetlen lehetne, akkor lehet, hogy felmerül a kérdés, ugye, hogy, hogy lehet, hogy, hogy jobban kitoljuk az életben az aktív munkában eltöltött időszakot, azért kellene gondolni az embereknek az egészségére is. Tehát nem aztán a másik kérdés a KKV-k, a kisvállalkozások számára, amikor arról beszélünk, hogy az írásos értékelést azt nem teszik kötelező számokra. Szerintem ezt a kötelezettséget nem lehet megszüntetni. Én, én egy emberi erőforrás felelős vagyok egy kis vállalkozásban, és szerintem mindegy, hogy kis vagy nagyobb vállalkozásról van szó, minden ugyanolyan fontos. Egy háromfős vállalkozásban épp annyira fontos a munkahelyi biztonság és egészség, mint egy nagyobban a munkahelyi biztonságban és egészségben lehet, hogy előre szeretnék lépni, de itt inkább a term- termékelékenységnek a növeléséről van általában szó. Elizabettel együtt érek, értek, én valóban a megelőzést fontosabbnak tartom, tehát ennek kellene az elsődleges szempontnak lenni. Nagyon furcsának tűnik számomra, hogy a a hírneve a vállalkozásoknak mennyire fontos, tehát igen, valóban, amikor környezetvédelmi, vagy egészségi, stb. más szempontokból példamutatók, azokat lehet, hogy előnyben részesítik bizonyos szempontból, de tulajdonképpen nekik sokkal többe kerül, tehát gazdaságilag lehet, hogy hátrányosabb helyzetben vannak. Elnök, köszönöm. Krisztenzen kolléga. Kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadónak azt is, hogy ismertette ezt a tanulmányt. Én a Bilbai ügynökség vezetőjével teljes mértékben egyetértek, amikor azt mondta, és hagyd mondjam el itt még, hogy a mi frakciónk már nagyon várta ezt az irányelvet, és ezt a tanulmányt, amiről itt most szó van. Nevezetesen azt, hogy a munkahelyi feltételek a munkahelyen, a munkavállaló védelme milyen fontos a munkahelyi betegségeket és a munkahelyi baleseteket hogyan lehetne 25%-kal csökkenteni, hogyha ugyanakkor 25%-kal kevesebbet költünk a kiadásokra? Nem egészen értem a logikai kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy azoknál a cégeknél, ahol védik így is úgy is a munkavállalók egészségét, ott jó eredményeket fognak el, elérni. És pontosan itt lesznek a legjobb eredmények a jövőben is. Szeretném tudni, hogy ezeket a példákat figyelembe vették a tanulmányban, kitértek-e rájuk külön. Ezt a tanulmányt még alaposabban át kell ugyan olvasnom, de azért vannak fenntartásaim így is. Például a munkaerő képzését illetően, hogy a munkavállaló tudja azt, hogy mivel áll szemben. Hogy egy olyan szektorban dolgozik, amely nagyon kockázatos. Hiszen az ilyen munkahelyek okozzák a legtöbb költségeket. A az Európai Unióban. Ez ilyen munkahelyen sérülnek meg, leginkább az emberek szenvednek balesetet, vagy betegszenek meg. Ezek valóságos tragédiák az állampolgároknak, azoknak, akiket érint ez. Aztán én azt gondolom, hogy nem több jogi aktusra van szükségünk, bár lehet, hogy jobbakra igen, de minél több a szabály, annál inkább tudjuk biztosítani a biztonságot. Elnök, köszönöm szépen. Nyilvánvalóan örültem annak, hogy a direktíva gyakorlati alkalmazásáról is szó volt. Szeretném, hogyha külön gyakorlati példákat is mondanának, például a mobilépítkezési helyek, ezekkel mi a helyzet, mi a helyzet a cégek költségeire gyakorolt hatással. Ezen kívül. A bizottság 2004 óta nem készített ilyen közleményt. Tudom, hogy 2013-ban lesz egy ilyen, de jó lenne, hogyha specifikus adatokat hallanánk például, hogy a vegyszerek, a zajártalom hogyan érintik a cégeket. A hangártalmi direktíva. Um, uh, the work is obviously uh, very complex and, and extremely good. Ezek a direktívek nagyon összetettek, és nagyon nehezen érthetők néha. Úgyhogy szeretném megkérni, megkérdezni, hogy önök mit gondolnak. Elég részletes beszámolót kaptunk-e? Vagy pedig a konkrét direktívák megvalósítását illetően is külön tanulmányokat kellene készíteni. Ezen kívül. A kockázatelemzés a KKV-k esetében. A jelentés néhány részében úgy tűnik, hogy azt mondják, hogy nem probléma, megbírkoznak a KKV-k ezzel, majd más helyen ellentmondanak ennek, és azt mondják, hogy de igen, ez probléma a KKV-k számára. Ezen kívül. Kapnak-e elég információt a KKV-k arról, hogy a direktívát a gyakorlatban hogyan valósítsák meg? Szerintem különösen a kisvállalkozásoknak nagyon nehézkes ez. Túl sok anyagra lenne szükség. Több segítségre lenne szükségük, hogy mit kell betartaniuk, mi, mi az, amit elvárnak tőlük. Tudom, hogy van szó a KKV-k segítéséről, és azt is tudom, hogy nem sok időnk van, és nagyon sok kérdést kapott és van még egy előadásunk 5 perc múlva, úgyhogy ha 5 percben tudna válaszolni, az nagyon nagy segítségünkre lenne. Köszönöm. Thank you. Well, I should, I should do my best. Um... Köszönöm, minden tőlem telhetőt megteszek. Megpróbálom tehát rövidre fogni. Nem tudtam senkinek megjegyezni a nevét, vagy nem tudtam mindenkinek megjegyezni a nevét az első kérdésre reagálnék. Természetesen először a munkavállalók érdekei jönnek, és csak utána a cégek gazdasági előnyei. De mégis a kampány során fontos motivációs eszköz lehet a cégek számára, hogy a munkavédelembe fektetett időpénz és energia igenis megtérülhet számukra. A munkavédelmi ellenőrök a Daniában egy smiley rendszert alkalmaznak, amikor a mosolygós, közömös vagy szomorú arc pontozzák, ha úgy tetszik, a cégeket munkavédelmi szempontból. Biztos vagyok benne, hogy nem csak a szankciókkal, hanem általában a tanácsadással is élhetnének ezek a, az ellenőrök. Igen, igen, igen. Vannak olyan kérdések, amelyekre nem tudok egyből ö, válaszolni a távmunka, például nem az igazán az én asztalom a pszichológiai problémák és a szociális párbeszéd szintje közötti összefüggés, biztosan van ilyen, de hogy milyen és mennyi, erre nem én vagyok a legavatottabb szakember, hogy a szolgáljak. Krisztensen úr feltett egy kérdést, mi szerint dokumentálhatóan bizonyítható -e az, hogy a munkavédelemmel e, aktívan foglalkozó cégek e, gazdasági eredménye tükrözi -e ezt a fajta befektetést. Vannak erre vonatkozó jelek, de nem mondanám ezeket semmiképpen sem tudományosan megalapozott bizonyítékoknak. Hmm Nagyon-nagyon gyors vagyok, tényleg. A végrehajtás terén többet, az irányelvek végrehajtása terén többet várnak, hangzott el. Nos, én inkább azt mondanám, hogy konkrét irányelvek terén kellett volna sokkal drágább tanulmányokat végezni. Érdekes lenne ez, de ennyi emberünk, pénzünk és időnk volt most ezen alkalommal erre. Az is elhangzott, hogy a kockázatelemzés nem világos, hogy fontos és hasznos, esetleg problémás a KKV-k számára, azt hiszem, hogy a legtöbb KKV számára igen, de erre sincs fekete-fehér válaszom. Végezetül az irányelvek végrehajtása terén további iránymutatásra szükségük van-e a cégeknek? Azt hiszem egyértelműen kimondhatjuk, hogy igen. Az administratív terhek csökkentésére vonatkozó javaslatunk pontosan ezzel foglalkozik, mi szerint eh, világosabb instrukciókat kell ellátnunk a vállalkozásokat, főként a például a mezőgazdaság az, az, az különösen veszélyeztetett ágazatok esetében. That's... Azt hiszem egyelőre ennyit mondanék. Ezekre a kérdésekre tudnék most válaszolni. Köszönjük, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, és megosztotta velünk ezt a rengeteg fontos és érdekes információt. A következő napi rendi ponttal folytatjuk. Eszmecsere Inna Steinbukával, a Gazdasági és Regionális Statisztika részleg igazgatójával a szegénységmutatókról, az Eurostattól érkezett, üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van közöttünk. Mrs. Steinbucker. Thank you very much, Chair, for uh, giving me the floor. Um, Köszönöm szépen. Megkérném a technikusokat, hogy tegyék fel a képernyőre az előadásomat. Honored and pleased to participate at this meeting. And... Nagyon örülök, hogy meghívtak erre a találkozóra, és meghallgathatom a véleményüket, és tájékoztatást adhatok az Eurostatról, és a szociális befogadásról Európában. Valamikor a gazdasági és regionális statisztika igazgatója voltam. Ma nem ezért vagyok itt, hanem az új pozícióm miatt. Nem tudom, megkaphatnám-e a prezentációmat, az előbb már láttam, de most eltűnt. really sorry. Sorry about this. I think, uh... Elnök, elnézést kérünk ezért, mindent megpróbálunk. Yeah, okay, it's back again. Rendben, megint megkaptam. Általában én váltogatom a diáimat, de most nem, úgyhogy tényleg önökre számítok. Kérem a következő diát. Nagyon nagy kihívás a szociális statisztikák számára Európában, hogy lemérjük, hogy a szegénységtől hogy jut el valaki a szociális befogadásig. A politikai döntéshozókat mi kell, hogy ellássuk magas minőségű statisztikákkal, amelyek egyértelmű képet festenek arról, hogy a szegénységből a szociális befogadás felé mozdul-e egy ország, és nem az ellenkező irányba. Jelenleg az Eurostatnál szeretném megemlíteni, mint fő ösztönző erőt, az Európai Uniós 2020-as stratégiát. Ennek vannak részei, amelyek a szociális befogadással, erőpiacon, oktatással foglalkoznak, amely területek lehet, hogy nem közvetlen, de közvetve hozzájárulnak a szociális befogadáshoz. A GDP. Ez is megfelelő irányvonalat szab nekünk, hogy hogyan mérhetjük a szociális indikátorokat, a szociális egyenlőtlenségeket az európai társadalomban. És hogy hogyan kell időben reagálnunk. Hogy említse meg a Stiglitz Bizottság ajánlásait, amelyet Szárközi elnök állított fel. többet tanulhatunk arról, hogy az egyenlőtlenségeket hogyan lehet kiegyensúlyozni egy társadalomban. Végül, de nem utolsó sorban, a válság nyilván külön ösztönző erőt jelent a szociális statisztikákkal foglalkozóknak, hogy felmérjék a szegénység és a szociális befogadásnak a helyzetét. A következő dián az látható, hogy a szociális statisztikákban nagyon sok indikátort figyelembe veszünk, hogy felmérjük az Európai Unió szociális dimenzióját. Említettem már, hogy a 2020-as célok a szegénységcsökkentés és a szociális befogadás elérését kell, hogy mérjék. Ez a jelenlegi munkánknak a célja. De nagyon sok olyan indikátort is említhetnék, amely már a nyílt koordinációs módszer és a szociális védelem keretében elérhető. Ezt a Szociális Védelmi Bizottság szabja meg, és ők a szociális dimenzió indikátorait, az egészségügy ellátás indikátorait szabják meg. Föl se tudom sorolni olyan sok indikátort, amely jelenleg használatban van a nyílt koordinációs módszer keretében. Vannak ugyan még kihívások és nyitott kérdések ugyanakkor. Azért, hogy a szegénységet jobban mérhessük. Például tudnunk kellene a szociális befogadás definícióját. 85-ben a tanács készített egy definíciót, szerint olyan személyek, családok és csoportok, akiknek erőforrásai, anyagiak és szellemélyek annyira korlátozottak, hogy az élet minimum elérését megakadályozzák az általuk lakott tagállamban. De hogyan lehetne ezt mérni? Hogyan lehetne ezt kvantitatív, mérhető egységé alakítani? Ehhez a kirekesztés különböző dimenzióit kell mérnünk. Nem lehet egy indikátorral dolgozni. A szociális kirekesztettség a szegénységet, a piaci helyzetet, egészségügyet, oktatást, közszolgáltatásokat, lakhatást, információt, mobilitást, civil részvételt, munkát, mind magában foglalja. Sajnos ez nem a teljes lista, ezt nem tudunk mindent felsorolni. A következőt ilyen. Most már értik, hogy miért van szükség sok indikátorra. Tehát a trendeket fel kell mérnünk. A különböző dimenziókban, és kategóriai felosztást is kell végeznünk. A statisztika szempontjából a kategória és a dimenzió két különböző terület. Kategóriának számít a nem, kor, és így tovább. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az állandó szegénységi fenyegetettség fennállását hogyan tudjuk mérni. Az európai országokban is előfordul, hogy van egy olyan kategória az embereknek, akik állandóan azon a határon egyensúlyoznak, hogy szegénységbe futhassanak. Természetesen itt a cél az, hogy ez ebben a kategóriában leledzők számát csökkentsük. Ezen kívül. Minden indikátor magas minőségű kell, hogy legyen. Mert mi adjuk a politikusoknak az információkat, ezek relevánsok, időszerűek, elérhetőek, összehasonlíthatóak, mint térben, mint időben. Összehasonlíthatók, és egyértelműek kell, hogy legyenek. Ha nem, akkor ez egy kontaminált információ, és elveszti a jelentőségét. Következő dia. Mi az elképzelés hogyan dolgoztuk ki a 2020-as stratégiában ezt az elképzelést? Három komponens vettünk figyelembe. A segénység kockázatát, a materiális deprivációt, illetve az alacsony munkaintenzitású háztartásokban élést. Nagyon szorosan együttműködünk a Employment DG-vel, annak érdekében, hogy koordináljuk ezeket a komponenseket. Ezeket mind egyéni, mind háztartási szinten mérjük, azért, hogy az egyenlőtlenségeket felmérhessük. Tehát majd mutatok diákat, de nem lehet itt egy általános értéket mutatni. Ez nem olyan, mint a kórházi átlag hőmérséklet. Ennek pont az a célja, hogy az egyenlőtlenségeket mérje fel. Ezen kívül természetesen az lenne a legjobb, hogyha egy összetett indikátort lehetne háromból alkotni. Hogy miért? Mert a komponensek kiválasztása mindig szubjektív. Így aztán a három komponens együtteset preferáljuk. Következő, az indikátorokról számolok be. Először is a szegénység kockázata. Mit jelent ez? Ez a populáció azon része, amely az átlag kereset 60%-ánál kevesebbet keres, és országonként kalkuláljuk ezt. Ezt mutatja ez a dia. Itt látható logaritmus alapon a bevételek eloszlása. Tehát <clears throat> a következő az átlag keresetet vettük, ez a kék vonal. A következő vonal, akik a 60%-át elérik az átlagkeresetnek, a populációra vetítve, és a területek lecsapásából kapjuk meg a bal oldalon azt a szegmest, akik a megélhetés alatti szinten élnek, akik ezt kényedtek. Tehát ez kb. 20%-a a lakosságnak. Az európai lakosság 20%-át fenyegeti a szegénység. Tehát ez a piros szegmens, ez a legérintette populáció. Uh, this is the same indicator, but uh, uh, split uh, across the countries. Országonkénti elosztásban ugyanez az indikátor, tehát látjuk, hogy a szegénységi küszöb kockázatának kitéve bal oldalt, Csehország, jobb oldalon pedig Lettország a két végén. Nem tudom, hogy mennyire látni E, ilyen messziről ezeket az országokat, de ezen a grafikonon azt próbáltuk e, érzékeltetni, hogy e, a kis fekete vonal, aki a szegénységi küszöb Románia például eh, jobbról a második, nagyon alacsony ez a küszöb, azonban nagyon magasan van a szegénységi, eh, a szegénység kockázatának idettek aránya. De például Csehország esetében, ami a bal oldalon az első a sorban, láthatjuk, hogy jóval alacsonyabb a szegénység kockázata, eh, de a küszöb tulajdonképpen országról országra a döntés kérdése. Jó lett volna, hogy az Európai Bizottsággal konzultálva állapítanák ezt meg közösen, nem megfelelő közös információk alapján. A következő eh, nemek szerinti megoldása, tehát a szegénység által veszélyeztetettek nemek szerinti mm, mm, megoszlása. Ezen a grafikonon láthatják a férfiak és nők, mindig a bal oldali a férfiak és a kékkel, vagy lilával, és jobb oldali oszlop pedig a nők bordóval. Remélem, hogy ezek a diák mindenki szemmel elérhetőek lesznek eh, nyomtatásban is. Pár brosúrát is magunkkal hoztunk egyébként, nem túl sokat. A következő dia, a szegénység eh, által veszélyeztettek korszerinti megoszlása. Itt három oszlop van, az összesített, a baloldali, a következő, ez a kék, a következő a bordó a 18 éven aluliak, kiskorúak, és a jobboldali világos eh, színű oszlop pedig az idősek 60 év felettiek a következő dia, amely azt mutatja, hogy hogyan oszlik meg a szegénység által veszélyeztetettek, illetve a, a tartósan a szegénységi küszöb közelében lévők aránya. Nem minden európai országra vannak ilyen adataink, de jó néhányra. Amelyikre vannak ilyen adataink, ott ezt fel soroltuk, a bal oldali a szegénysége küszöbb közelében, a mellette pedig a tartósan a szegénység küszöbb közelében a következő egy indikátor a anyagi depriváció. E, mit jelent ez? Azok, akik egy kilenc elemből álló kosár termék kosárból legalább hárommal nem rendelkeztek. Mi tartoznak ide? Egyhetes nyaralás, autó, fürdőszoba, fizetési hátralék, beázó tető, mosógép, fűtött otthon, és meg egy rendes étel minden második nap. Természetesen itt is országról országra óriási különbségek vannak. E, e, úgy döntöttük, hogy az EU 2020-as indikátorokra a négy, három helyet négy darab elemre határozzuk meg az anyagi depriváció nélkülözés jelentős szintjét. A következő dián láthatjuk az eh, anyagi eh, nélkülözés eh, ábránkat. Luxemburg van bal szélen, és Bulgária-Románia jobb szélen. Ahogy nyilván önök is várták, Luxemburg van a bal oldalon a legjobb helyzetben, és a jobb szélen a három legrosszabb helyzetben Bulgária, Románia és Magyarország van. The last one indicator is a low work intensity. Következő jelzőszámunk az alacsony munkaintenzitás, amely azokat takarja, akik olyan háztartásban élnek, ahol a munkakapacitásuknak 20 vagy kevesebb százalékát használják ki. Megint csak eh, illusztrálnám ezt mérhető ez. Az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők, a bal oldalon láthatjuk Ciprus és Luxemburg, a két legjobb helyzetben lévő, a jobb oldalon pedig Írország, és ismét csak Magyarország a két legrosszabb helyzetben lévő. Nem tudom, hogy mennyire könnyű ezeket az indikátorokat összehasonlítani, de majd a következő dián kiderül, ó, csodálatos kördiagram. Európában nem tudjuk egy eh, indikátorral mérni a szegénységet, hiszen a három különböző indikátor más-más képet ad, ezek egymást átfedő halmazok, eh, de nem teljesen, ezért mind a hármat mérni kell. Ez tehát az EU 27 tagállamára átlagolva mutatja a helyzetet. A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettek, ez a legnagyobb Ez tehát az egész halmaz, a három halmaz uniója. Tehát összesen ez 115 millió embert jelent. A legnagyobb halmaz a bal felső 81 millió, a veszély, szegénység által veszélyeztetettek. A jobb oldalon a jelentős anyagi nélkülözés 41 millió, és kékkel alul pedig az alacsony munkaintenzitású háztartásban élők 34 millió. Ha mechanikusan összeadjuk ezt a hármat, az túl sok lenne, tehát az átfedéseket ki kell zárni, de ha mindent kizárnánk, akkor csak részben fednénk le, ezért roppan fontos, hogy három különböző indikátort kombináljunk ez ügyben. This is basically similar slides. Ezek ugyanezek a halmaz eh, grafikonok, eh, különböző országokra vetítve. A bal oldalon, bal felső sarokban az egész Európai Unióra vetítve, tehát a szegénység által veszélyeztetettek, vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettek. Ez az egész halmaz pirossal bekerekező a halmazok uniója. Jobb felső sarokban Hollandiát láthatjuk, ahol összesen a három harmazba tartozók a lakosság 14,9%-át adják, az anyagi nélkülözés, ez a zöld karikam szinte marginálisnak mondható, ugyanakkor a szegénység veszély, vagy az alacsony munkaintenzitás viszonylag magas, és a rózsaszín és a kék szegmense adja ki a legnagyobb részét a, a szegényeknek. Teljesen más a helyzet azonban Romániában. Romániában láthatjuk, hogy a rózsaszín és a zöld alkalmaz, vagy karika, a, az a jelentős anyagi nélkülözés és a szegénységi küszöb közelében lévők jelentősek, óriásinak is mondhatnánk, és a kék halmaz, az alacsony munkaintenzitású háztartások viszonylag kicsi. Tehát megint csak roppant fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ezt a három indikátort kell összességében nézni annak érdekében, hogy egy átfogó képet, egy, egy kiegyensúlyozott átfogó képet nyerjünk a szegénységről. A következő diámmal folytatom, és de már a következtetéseknél tartunk. A társadalmi kirekesztés és a szegénység a lakosságnak számos rétegét érinti. Nincs egy olyan indikátor, amivel ezt mérni lehetne, éppen ezért a minőségi jelzőszámok egy sajátos elegyét kell használni. Az Európa 2020-as stratégia pontosan azok próbál segítséget nyújtani, akik a szegénységi küszöbhöz élnek, a jelentős anyagi nélkülözéstől szenvednek, illetve alacsony munkaintenzitású van élnek. Fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezünk, jó néhány ilyen kívással szembe kell néznünk, de ezekhez fel tudunk nőni, úgy vélem. A következő adatszolgáltatás novemberben várható, azaz ebben a hónapban, és 2009 lesz a referencia év. Köszönöm a figyelmüket, természetesen szívesen válaszolok bármiféle kérdésre, ami felmerült önökben, miközben engem hallgattak. Köszönjük szépen, nagyon érdekes előadást hallottunk, és nagyon hasznosat. Eh, az első kérdést kérem akkor. Igen, az én kérdésem arra tényre vonatkozik, hogy a Stiglitz bizottságot említette, és azt mondta, hogy szükségünk van ezekre az indikátorokra azért, hogy az előrelépés egyáltalán bármilyen mértékben tudjuk mérni 2020-ig. Csak hogy éppen a stiglis, éppen a bizottság az, amely kétségbe vonja ezt. Mindig azt mondja a bizottság, hogy nincs megfelelő módszer, nincsenek összehasonlítható módszerek, összehasonlító statisztikák, tehát az a három kategória, amit ön említett, létezik-e olyan módszer, amit standardizált módon lehet kezelni az Európai Unióban, hogy összehasonlítható adatokat kapjunk ezen a három területen, amit itt az előadás a végén említett. Ön szerint a szociális befogadást akkor lehet elérni, ha ezt a három területet elimináljuk. Tehát van-e erre megbízható statisztika? Gabriel Cimár. Uh, Mrs. Moran. köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadás az indikátorokat illetően, és a következtetéseket illetően, az európai 2020-as stratégiát illetően, és a szegénység megbízhatóbb mérését illetően, hogy hogyan lehet összehasonlítani a szegénységet az egyes régiókban. Én ezt úgy értettem, hogy a szegénységnek különbözőek a formái az egyes tagállamokban, de természetesen egy olyan régióban, ami nem számít szegénynek, mégis lehet vérni a szegénységet, és onnan is össze lehet hasonlítani adatokat más régiókkal és tagállamokkal. Ez szép és jó, csak egy dolgot nem értettem. Ön azt mondta, hogy a három indikátor átfettetése nagyon fontos ahhoz, hogy kidolgozhassák a megfelelő intézkedéseket. Csak hogyha ez így van, akkor hogy értelmezzem azt, amit a miniszterek mondanak, hogy minden egyes tagállam a saját indikátorait szabhatja meg, és azokkal mérhet a német köztársaság, a Bundesrat mondta nem régen, hogy azt az indikátort veszi figyelembe, hogy hosszú távon melyik háztartás munkanélküli. Ha ezt mondja Németország, megteheti ezt? Megteheti azt egy ország, hogy kivonja magát, és egy teljesen más indikátort alkalmaz? Vagy hogyan értelmezzem azt, hogy 20% a cél a stratégiában? A német példával élve is 20%-os a cél? Ez az a kérdés, amire választ szeretnék kapni. Köszönöm szépen. Elizabeth Maradt. Köszönöm szépen. Eh, eh, csatlakozom amit az előttem szólóhoz, tehát, hogy az eh, mutatók országonként, tehát, hogy milyen választás, hogyan választhatnak az országok a mutatók között. Mélyebbre menve tulajdonképpen a mutató szó alatt ugyanazt értik el a különböző országok. Tehát a tartalma ennek a szónak ugyanaz-e a különböző országokban. Ugyanis, hogyha össze akarjuk hasonlítani az országokat, akkor tulajdonképpen a mutatónak a tartalmában is egyet kellene érteni. A második kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy amikor a statisztikai adatokat csoportokra alkalmazzák, például férfiak, nők, vagy demográfiai csoportok kor szerint. Itt ahhoz, hogy egy helyzetet tudjunk elemezni, és annak alapján a jövőre döntéseket hozhassunk. Felmerül a kérdés, hogy mi hiányzik ma ahhoz, hogy olyan döntéshozási elemekkel rendelkezésre álljanak, amelyek a jövőbeli politikákat meghatározhatják. Harmadik kérdésem, hogy hogyan mérik Eh, és azt így fogalmaztam volna meg, hogy a földrajzi eh, eh, elmozdulása a szegénységnek hogyan történik. Vannak olyan európai országok, ahol a szegénység nem jelentős, de láthatjuk, hogy a városból vidékre helyeződik át a szegénység. Vannak-e mérőszámok, mutatók, amelyek ezt az elmozdulást is mutatnák. Mérnék. Turner asszony. Köszönjük szépen az előadást. Két kérdésem lenne először. A, a, az aktív munkavállalóknak a szegénysége, ezeknek a mérésére milyen módszereket használja, használnak. Hiszen szerintem ez is egy nagyon érdekes vita lenne az aktív foglalkoztatottak szegénységének a kérdéseke, és hogy hogyan alakul ez, mert nem láttam ennek még statisztikáját, mint mondta, ezek 2900-as adatok, van-e későbbi? A második kérdésem egy dilemmahoz kapcsolódik mert Európában foglalkoztatási válság van, nagyon sok ember munkanélküli, és hogyha visszatérnek a munkaerőpiacra, akkor megint csak egyenlőtlenség alakul ki. Tehát ezt a dilemmát hogyan oldják meg? mert hogyha az emberek visszatérnek a munkába, akkor tulajdonképpen a társadalomon belüli különbözőségek nagyobbak lesznek hiszen nyilván azt akarjuk, hogy az emberek visszatérjenek a munkaerőpiacra, de, de ugyanakkor mit tisztünk azzal, amit ez eredményez. Elnök, köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne nekem is. Csatlakozom ezzel a különböző által említett különböző mutatók a különböző tagországokban kérdéséhez. Amikor megnézem a táblázatokat, amikor ugye kilencből három dologról van szó, amely meghatározza azt, hogy az ember szegénye vagy nem, e, például a mosógép, az autó, stb. E, szerintem ez nem egyenlő egy olyan tényezővel, mint amikor az emberek beázik a, a tető, és a többi. Bocsánat. Néhány fülkéből nem jön tolmácsolás, úgy tűnik. Jó, most már jobb. Hallanak engem? Van tolmácsolás? Jó. Tehát említettem ezeket a tárgyakat. Vannak olyan tagállamok, ahol ez nem jelenteni, hogy szegények az emberek, hogy ezt a tár, ezeket a tárgyakat nem birtokolják máshol, pedig igen. De hogyha ezeket összehasonlítjuk a lyukas tetővel és a többi, akkor azért más a kérdés. Aztán a munkanélküliség a háztartásokban. Láttam, hogy vannak olyan országok, eh, ahol ez a szám nagyon magas. Hogyha ezt egy tagállamban szegénységi mutatóként használjuk, eh, lehet, hogy egy másikra ez nem vonatkoztatható, lehet, hogy ott másmilyen mutatót kell használni. Tehát, eh, hogyha egy eura vonatkozó meghatározást akar használni, akkor itt az egyensúlyt eléggé meg kellene találni. de ha a tagállamok olyan mutatókat választanak, amelyek leginkább jelzi azt, hogy mi történik a tagállamban, akkor mi történik. Aztán a hátrányos megkülönböztetés kérdésében vizsgálták-e, hogy a szociális, a társadalmi kirekesztést hogyan befolyásolja ez. Láttuk, hogy ides az edesek esetében, akiknek gyerekeik vannak, a grafikonon azt láttuk, hogy a, ezek az emberek hajlamosabbak a szegénységi küszöb alatt lán, lenni. De ez vajon azt jelenti-e, hogy ki is zárják őket, tehát társadalmi kirekesztés történik-e akár csak a fogyatékosok esetében? Szerintem ez az előadás nagyon hasznos volt és kiváló, mert szükség van a statisztikai adatokra, a, tényekre ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és akkor ez befolyásolja majd azt a vitát, amelyet a szegénységről folytattunk. Nos, tudná -e válaszolni akkor a kérdésekre? Nagyon szépen köszönöm a támogatást és ezeket a hasznos kérdéseket meg fogom próbálni ezeket megválaszolni, vagy pedig átadni a szót a mi egységünk vezetőjének, aki kiegészíti majd a válaszaimat. Nagyon sok kérdés vonatkozott mutatott rá egy fontos problémára, az összehasonlíthatóság kérdésére, tehát az országok közötti összehasonlíthatóság és az időben való összehasonlíthatóság. Igazuk van, amikor például Romániában eh, a, a, hogyha valakinek nincsen mosógépe, az nem eh, ugyanaz, mint hogyha Hollandiában nincsen mosógép. Nos, hát 27 tagja van az Európai Uniónak, és hogyha közös mutatókat akarunk találni, akkor mégiscsak ezen cikkeknek a, meg, a figyelembevétele segít a statisztikai adatok összeállításában. Nyilvánvalóan tovább szeretnénk javítani az adatok összehasonlíthatóságán, de ma is elérjük már ezt a különböző szabályozás segítségével, Tehát közös elvek, alapok alapján nyújtják ezeket a statisztikai adatokat a tagállamok, hiszen ezeket rendeletek határozzák meg. És ezek eléggé megfelelő minőségűek is. A három szegénységi mutató alapján meghatározzuk a minőségi profilt, és ez e, ez fog ráér, tehát érdemesülni akkor a minőségi bélyegzőre. Említettek különböző szegénységi kategóriákat és más dimenziókat, mint például a város és a vidéki dimenzió. Erre már is létezik adat, ugyanis nagyon gazdag az adatbázisunk, és ebből próbáljuk hasznos, próbálunk hasznos információt kitermelni és közreadni. A hátrányos megkülönböztetést illetően hogy lehet ezt megfogni? Én ezt azon a dián mutattam be, amely az idősekre és a gyerekekre vonatkozott, de vannak más kiszolgáltatott csoportok, mint a fogyatékkal élők, a bevándorlók, stb lehet, hogy vannak olyan csoportok, amelyek még nincsenek ebben benne, de hát ezen dolgozunk. Például a bevándorlás kérdéseit is próbáljuk így feldolgozni. Az egyik kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy milyen információs forrásaink vannak. Mi egy a szilk felmérésnek az adatait használjuk fel, amely egy európai alapi felmérés, amely a társadalmi statisztikáknak a sarokköve. Ezt továbbra is javítjuk, és a, elsősorban az aktualitásán szeretnénk javítani, tehát próbáljuk minél hamarabb közé tenni ezt. Ez egy nehéz feladat, de azért már sikerült lépéseket tennünk ilyen irányban. Talán akkor Jean-Louis válaszolhat azokra a kérdésekre, amelyeket én nem válaszoltam meg. Köszönöm szépen. Csak szerettem volna kiegészíteni a kolléganémet. Tehát ez az eszköz, a szilk, ez a jövedelem és életkörülményeknek a statisztikája. Ez csak négy év óta áll rendelkezésre, megpróbálunk valamilyen fajta időbeni alakulást nyomon követni. Tehát ennek fontos eleme az, hogy egyik évről a másikra a dolgok alakulását nyomon követheti, és a, az aktív munkakeresőknek a szegénységét is nyomon követjük. Tehát ezek olyan emberek, akik ugyan dolgoznak, de a szegénységi küszöb alatt élnek és ez a részmunkaidős foglalkoztatás esetén gyakran megtörténik. Azt is szerettem volna hozzátenni, mert sok kérdés utalt arra, hogy a tagállamok és a minisztériumok azok a saját mutatóikat használják fel az EU 2020-as célkitűzésének elő, elérésére, amely 20 millióval szeretné a szegényeknek a számát csökkenteni. Jelenleg azt látjuk, hogy nemzeti szinten ezek a mutatók a szilk által is mérhetőbb. Tehát ezt jelenti, hogy a nemzeti politikának az eredményeit láthatjuk a szilk számokon keresztül is. Méghozzá, hogyha a tartós munkanélkülésről van szó, akkor is láthatjuk, hogy ez a e, uniós szinten hogy szolgálja a, a célkitűzéseket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük a prezentációt, a válaszokat. Természetesen mindenki megkapja még ma este ezt eh, e-mailben, Schröter asszony? Oh, csak egy roppant rövid kérdésem lenne. just, uh, uh... Amit ön mondott, írásos formában, hogyha elmondaná, e- megküldeni, amit elmondott, hiszen hogyha valaki nem a statisztikai szakemberek sorával érkezik, akkor ezeket a konkrét válaszokat nagyon nehéz volt dekódolni. Igen, a prezentációt természetesen még ma este mindenki megkapja e-mailben, csak tolt felként. Ja, hogy az utolsó választ azt is szeretné írásban, hát nem tudom, hogy lehetséges-e, fordulok a szakértőnkhöz, nem szeretnék senkinek extra munkát a nyakába varni, de hogyha hajlandó lenne ezeket írásba adni, akkor aznak különösen örülnénk. Lenne még egy bejelenteni valóm holnap reggellel kapcsolatban. Omen Rajten asszony sem, és Kastex asszony sem elérhető volna reggel, ezért holnap 9 és fél 10 között a, a STOA képviselőivel tartandó eszmecserére nem kerül sor, és ezért fél 10-kor, pontosan fél 10-kor kezdjük a szavazást, remélem senki nem fog késni, időben fogunk kezdeni. Ha valaki nincs itt fél tízkor, akkor lemarad a szavazásról. Köszönöm.